Okay. Um, good morning, everybody, and uh, welcome to uh, this this uh, hearing about uh, financial crisis and, uh, and the connection to gender equality. Um, I'm very pleased to uh, to see that there's so many people. Örömmel látom azt, hogy nagyon sokan eljöttek ide, és ezért már azonnal rá is térhetünk az első felszólalónkra. Nagyon örülünk annak, hogy bemutathatjuk, itt üdvözeltjük Jenny Pitella urat, az Európai Parlament alelnökét, és ő az első hozzászólónk, az első felszólalónk a mai nap. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, tisztelt Gustafsson úr, örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem ön itt, itt önöket Martin Schulz elnök úr nevében a mai napon, amikor is a Nemzetközi Nőnapot ünnepeljük. Mindannyiuknak eh, azt kívánom, hogy gyümölcsöző legyen a találkozó. Örülök annak, hogy az Európai Parlamentben itt a Nőjogi Szabizottságban ünnepelhetjük meg a Nőnapot. A Nemzeti Parlamentekkel fenntartott kapcsolat főigazgatósága segítségével. Örömömre szolgál az, hogy a Nemzeti Parlamentek ilyen sok képviselője itt van a teremben. Miután sikerült megerősíteni a nemzeti parlamentek szerepét a Lisszaboni szerződés segítségével, Együttműködésünk velük valóban intenzívebbé vált. 2013-ban a Nemzetközi Nőnap ünneplése során a nők válságra adott válaszára fogunk koncentrálni. És ezért a mai rendezvény álló lehetőséget kínál a résztvevőknek arra, megmutathassák a nők helyzetét, és kicserélhessék a legjobb gyakorlatokat. Az ilyenfajta viták és a legjobb gyakorlatok cseréje rendkívül fontos a nők egyen, esélyegyen kapcsán, amelyre inkább háttérbe szorul a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság kapcsán. Bizonyára mindannyian tudják, hogy az Európai Unió 2008 óta a legsúlyosabb gazdasági pénzügyi válsággal kell, hogy szembenézzen nagy gazdasági válság óta, és ennek rendkívül negatív hatása van az Európai Unió állampolgáraira, főként a nőkre, illetve az ő jogaiknak védelmére. Növekedik a munkanélküliség, megszorított intézkedések vannak, csökkentik a közkiadásokat, és ez mind főként a nőkre hat ki. Sőt, mi több, a válság súlyosbította a nők elleni erőszak előfordulását, az aklatást, az erőszakot a munkahelyek környezetben, illetve a családi környezetben egyaránt. Az Európai Parlament szorosan nyomon követi a nők helyzetét a válság során, illetve a gazdasági hanyatlás során. Számos számos alkalommal már megerősítettük azt, hogy nagyon fontos a nők helyzetét hangsúlyozni. Február 19-én a Nőjogi Szabadság elfogadott egy állásolást ezzel kapcsolatban. Ennek során hangsúlyozta azt, hogy a gazdasági válság sokkal súlyosabban hatott ki a, a nőkre, mint a férfiakra. A koncentrált fellépés az EU, illetve a tagállamok szintjén, illetve a specifikus intézkedések, amelyek csak is a nőkre irányulnak, megváltoztathatják a helyzetet. De fontos hangsúlyozni azt, hogy a válság idején lehetőséget kell kínálni a politikák gondolására. Tehát a válság maga egy lehetőséget kínál arra, hogy felgyorsítsuk a társadalmi változások ütemét. Várom az élénk vitákat, és mindannyiuknak köszönöm érdeklődésüket, és azt, hogy eljöttek ma. Köszönöm szépen! Thank you very much, um, uh, Mr. Pitella. And, uh... Köszönöm szépen Pitelle úrnak, és nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy eljött ma ide, és beszélt hozzánk. Nagyon örülünk annak, hogy itt lehetett. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött ide hozzánk. Uh, we'll now move on, moving on into in the pro- Most pedig folytatjuk a programmal, és azzal kezdeném, hogy uh, Ausztriában Németországban és Svájcban ünnepelték 1919-ben a Nemzetközi Nőnapot, és ennek során a nők munkához valaja szavazási joga, a diszkrimináció ellenesség állt a középpontban. Az Európai Parlament a Nemzetközi Nőnap kapcsán egy politikai párbeszéd lehetőségét látja a nőket érintő témákban. Ez lehetőséget kínál arra, hogy az Európai Parlament munkáját megmutassuk az állampolgároknak ezen a területen. Figyelembe véve a gazdasági kontextust, illetve az Európai Unió válságát, illetve a tagállamok válságát jelen pillanatban, ez egy lehetőség arra most, ahogy ezt a Pitella alelnök is elmondta, tehát lehetőség arra, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan hat ki ez a súlyos válság a nőkre, és megmutassuk azt, hogy milyen utak lehetnek ebből a válságból kivezetőek. Üdvözlöm a itt, itt megjelent szakértőket, vendégeinket. Nagyon örülünk annak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és szeretnék köszönetet mondani Magán Atya asszonynak is a jelenlétéért. Ő a jelentés készítő nagyon fontos jelentés kapcsán, amit az elmúlt hónapban fogadtunk el a Nőjogi Szakbizottságban, és erről a jövő héten fogunk a Strasbourg plenáris szavazni. A jelentős készítőasszony egy holisztikus megközelítést alkalmazott a gazdasági eh, válság hatásai kapcsán, és nagyon érdekes opciókat kínált, amelyek kivezethetnek a válságból. Mindennek során figyelembe vette a nők jogainak megerősítését és a nemek közötti egyenlőséget. Sajnálatos módon Andor biztos úr nem tudott ma csatlakozni hozzánk, ugyanakkor a téma, amivel foglalkozunk, az annyira fontos, hogy szerette volna elénk az Európai Bizottság véleményét. Ezt videó üzenet formájában fogja megtenni, amit későbbiekben fogunk eh, eh, bemutatni. Ez egy parlamentközi találkozó a mai napon, és ezért eh, örömmel üdvözlöm nemzeti parlamentekbe érkezett kollégáinkat itt Brüsszelben. Örömmel látom itt önöket. A Lisszaboni szerződés életbelépésével a nemzeti parlamentek fontos szerepet kaptak az európai jogalkotási folyamatban a szerződés 1 és 2-es jegyzőkönyvének megfelelően. A politikai párbeszéd erősödött az Európai Unió intézményei és a nemzeti parlamentek között, és a nemzeti parlamenteknek most már lehetősége van arra, hogy a szocializás elvét megvizsgálják az korai figyelmeztetés rendszerén keresztül. A rendszeres párbeszéd a parlamentekkel nagyon fontos, és ezzel rá is térnek majd az első vitánkra a pénzügyi és gazdasági válság oldalának gyakorolt hatásai. És mielőtt még megkezdenénk az első vitánkat, szeretnék néhány gyakorlati dolgot elmondani. Most is védre fogok váltani, mert így sokkal könnyebben tudom elmagyarázni a mondandómat. Hogyha esetleg nem értenek svédül, akkor azt ajánlom önöknek, hogy tegyék fel a fejhallgatójukat, mert most svédül fogok beszélni. Ma három fő, frakció, három fő szekció lesz a vitáink során, és minden egyes panel után lehetőség nyílik arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, vagy megjegyzéseket tegyenek az első kérdés és válaszkör rövid lesz, magyarázatokat lehet kérni. Utána pedig lesz még egy hosszabb forduló is. A maximális felszólalási időt három percben korlátozom, annak érdekében, hogy mindenkinek lehetőség legyen arra, hogy hozzászólhasson, amennyiben azt szeretném. Valószínűleg öt kérdés-válasz kör lesz de természetesen ez függ majd attól is, hogy milyen hosszú lesz a felszorolók listája. Annak érdekében, hogy felszorolási időt kérhessenek, ki kell tölteniük a felszorolási adatlapot, ezt majd be kell adni, és ezután rákerülnek a felszorolási listára, és feltehetnek kérdéseket, hogy hozzászólhatnak. Tehát ezek voltak a gyakorlati információim. És miután ezt elmondtam, meg is kezdjük az első panel munkáját, az első szekció munkáját. A szekció részvevői már itt vannak a pulpitosa mellettem, és először is megadom a szót Szilvia Bóbinak, aki a Lancaster Egyetem szociológia professzora, és 10 perce van a bemutatójára, tessék. Azért jöttem el ma önökhöz, hogy a gazdasági és pénzügyi válság kapcsán a nők reakcióról beszéljek. Mindezt összefüggésbe szeretném helyezni. Öt fő pontban szeretném összefoglalni a gondolataimat. Döntéshozás, recesszió kapcsán adott válaszok, a költségvetési hiányok nőjogi vonatkozásai, gazdasági növekedési stratégiák és a nők, és végül pedig a gender mainstreaming kapcsán. Hatodik ponton pedig a következtetések. Beszéljünk a döntéshozásról. A pénzügyi világban a döntéseket gyakorlatilag száz százalékban férfiak hozzák. És ez jellemzően sok kockázatvállalást jelent, ha férfiak döntenek, és kevés felelősségvállalást, a demokrácia beszűkülését, a demokratikus értékek képviseletének gyengülését, és így aztán mindenkinek az életét negatívan befolyásolja. Az ENSZ-ben a Nőgi Bizottság kimondta, hogy akiket a pénzügyi világ változásai érintenek, azoknak beleszólást kéne adni a pénzügyi világ dolgaiba. Vagyis a nőket ö, ugyanilyen arányban, mint a férfiakat meg kell jeleníteni a pénzügyi döntéshozásban, a cégek igazgató tanácsaiban, mert a magáncégek sem magán ügyeket ö, képviselnek, hanem nagyon is a társadalom egészére ható dolgokat művelnek. Tehát a döntéshozás minőségét, és ezt kimutatták, javítaná, ha több női gondolat lenne a döntésekben, a kockázatvállalás is emberi arcot öltene, és demokratikusabb lenne a döntéshozás is, szinte bizonyosan. recesszió és a munkanélküliség hatásai, beszélnék. Jelenleg többszörös recessziót élünk meg, és ennek a hatásai nagyon egyenlőtlenül oszlanak el a férfiak és nők között. A válság első időszakában főleg férfiakat érintett, mert például az építőiparban nagyon sok férfi dolgozik, Spanyolországban ugye ezt láttuk, ugyanakkor ez az ipari szegregáció, hogy bizonyos ágazatokban csak férfiak vagy csak nők dolgoznak, ez már is ugye egy igazságtalan lecsapódását generálja a válságnak. A második hulláma a válságban a nőket érintette inkább, mert a közkiadások csökkentése révén a szociális, családi, nevelési, oktatási támogatások csökkentek, és miközben a nők egyrészt anyaként ezeket kapják, másrészt nagy többségben dolgoznak az állami ellátó szerveknél, ezért őket duplán érintette ez fizetéscsökkenés és szolgáltatás csökkenés formájában. A válságra adott kormányzati válaszok sem mindegy, hogy milyenek. Ezek közül is vannak a nevekre egyenlőbben és egyenlőtlenül hatók. A recesszió végül is általában véve összességében a nőkre komolyabb terheket ró, mint a férfiakra. Nagyon sok kormány ö, próbálja a költségvetését most rebbe tenni, csak ö, megszorító intézkedésekkel. Én nem vagyok közgazdász, nem tudom elmondani, hogy milyen pro és kontra érvek vannak a költségvetési szigor mellett és ellen. Ennek a hatásait azonban ismerem. A költségvetési megszigorító intézkedések nem mindegy, hogy hogyan zajlanak. Van, ahol adóemeléssel, van, ahol kiadáscsökkentéssel érik el a takarékosságot. Ha több adót vetnek ki, akkor ezeket aránytalanul inkább a férfiak fizetik meg, hiszen magasabb a fizetésük. Ugyanakkor az adóparadicsomok és adóelkerülési és kiátszási technikák révén magasabb adók esetén nő a fekete gazdaság. Máshol, ahol a közkiadásokat csökkentik, ezzel a nőket sújtják inkább. Tehát a két dolog közötti döntés egyértelműen nem specifikus hatásokkal jár, és vagy az egyik, vagy a másik nemre aránytalanul hat. Ez az aránytalanság a szolgáltatások csökkentésében például ö, egyfajta erőszak a nőkkel szemben. Az adó tehát nemi ö, indítatású kérdés. Létezik azonban olyasmi, mint a gender budgeting, vagyis a nem neutrális költségvetés rendbetétel. A gender budgeting, a gender mainstreamingnek az egyik eszköze. Ugye a gender mainstreaming az egy horizontális európai politika. Ezen belül a nem semleges költségvetés készítés lenne a megfelelő megoldás. A válságból való kilábalás nem csak a jelen gondja. A múltban is megéltünk már válságokat, és ennek ezeknek a válságoknak vannak tanulságai a jövőre nézvést. A gazdasági növekedési stratégia is ö, nem függő politikai döntések révén jön létre. A gazdasági növekedésnek is többféle ösztönzési lehetősége van. Talán kevésbé nyilvánvalóan, mint a költségvetés rendbetétele, de ez is a gazdasági növekedés ösztönzése a teljes foglalkoztatás révén pozitív hatással jár a nőkre, mert ezáltal csökken a nemek közötti foglalkoztatottsági különbség és a fizetések közötti különbség is, és ez olyan politikákat tartalmaz, amely a családi életet a, a munkahelyével összehangolhatóbbá teszi, és ezáltal a termelékenység is nő. Ez volt a hagyományos európai válasz egyébként válságok esetén, a foglalkoztatás növelése révén történő ö, ö, okos, fenntartható, nem kirekesztő növekedés ösztönzés. De van másfajta növekedés ösztönző stratégia is, sokan ezt követik és vallják, például a dereguláció révén. A dereguláció sokan úgy értelmezik, hogy minden bürokrácia fölösleges, és el kell törölni a szabályokat. pedig tudjuk, hogy jogállamban nagyon nagy szükség van a szabályokra, mert a szabályok védik meg az embereket attól, hogy fizetetlenül kelljen munkát végezniük, hogy minimálbér alatt kelljen vállalniuk munkát, és így tovább. És a nőket ez nagyon súlyosan érinti, a dereguláció, mert általában olyan szabályok szűnnek meg ilyenkor, amelyek az anyasági szabadságra, a gyermekgondozási ö, támogatásra, ö, a szülői szabadságra vonatkoznak, és ezeket kurtítják meg, vagy szüntetik meg. És így a munka és család élet összeegyeztethetősége romlik. A dereguláció lehet, hogy növeli a gazdaságot, növekedéshez hozzájárul, de nem pozitív, nem, nemi politikai értelemben. Lehet beruházásokkal is ösztönözni a gazdaságot. Bizonyos típusú infrastruktúrákba való beruházás nem csak gazdaságélénkítő hatású, hanem egyéb pozitív vagy negatív hatása lehet a, ha, ha a tudásgazdaságba investálunk, mint ahogy azt az EU korábban tette, akkor olyan ágazatba ruházunk be, ahol a férfiak, nők egyenlő arányban vannak jelen, hiszen Európában a diplomások aránya kiegyensúlyozott férfiak, nők között, és így mindkét nem több esélyhez jut. De ha infrastruktúrába, olyan infrastruktúrába ruházunk be, amely a hagyományos ipar infrastruktúra, a letűnő útépítés, autógyártás, acélipar témákba, akkor ezek a gyors beruházások bár gazdaságot élénkintő hatásúak, a nemek közötti különbségeket növelik, hiszen ezekben az ágazatokban aránytanul sok férfi dolgozik, és aránytanul kevés nő az ipari szegregáció miatt. Tehát az előretekintő gazdaságélénkítő stratégiáknak tekintettel kell lenniük a nemi aspektusra, és arra, hogy olyan infrastruktúrákba ruházunk be, amely elsősorban a tudás alapú gazdaságot élénkítik, amely így nem semleges, tehát a gender budgeting, a gender impact assessment mellett a gender investment, gender-based investment is felmerül, mint alapelv. Miközben látjuk, hogy hatékonyan alkalmazzuk már a szegénység elleni küzdelemben a nemek közötti egyenlőség elvét. A gazdasági növekedés élinkítésben ez a gondolat még nem jelent meg. Márpedig ez az emberek igazság érzetével, a társadalom komfortjával komolyan összefüggő aspektus, és látjuk azt, hogy a hagyományos iparágak egyre kevésbé sikeresek Európában, de ha gender budgetinget alkalmazunk és gender investmentet, akkor ezzel egyszerre tudjuk a gazdaságot élénkíteni, a költségvetés kiadásokat visszafogni, és a társadalmi igazságosságot növelni. Következtetéseim. A pénzügyi válságra adott válaszok, akár bevalljuk, akár nem, nem specifikusak, és hatásaik is különbözőek a nemekre. A gender decision making a túlzott férfiak által irányított pénzpiac hatásait most tapasztaljuk a bőrünkön. Hatalmas munkanélküliség, szociális szolgáltatások leépülése. A gazdasági növekedést, a költségvetés tervezését mind lehet a nemi egyenlőségre való odafigyeléssel csinálni, és olyan stratégiákat érdemes kidolgozni, amelyek egyszerre szolgálják a gazdaságot és a nemek közötti egyenlőséget. Köszönöm szépen. Tack så, eh, tack så jättemycket. Jag kommer säga här i svenska. I'm going to speak. Köszönöm szépen. Svédül beszélek, kérem vegyék fel a Köszönöm Szilvia ezt a beszámolót. Azt hiszem, nagyon jól megmutattad hogy a számadatok szintjén mit is jelent a válság, és a válság kihatása a nőkre. Láthatjuk, hogy a női perspektíva milyen fontos kihatása jár a válságban a nőkre. Most Szalomén Buga kap szót, a következő előadó nő, aki az Akidwa főigazgatója, elnöke Akina Dadava Afrika a szervezet neve, szintén 10 percet kap asszonyom, tessék. Thank you, thank you very much. And... Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma délelőtt. És teljesen szeretnék köszönetet mondani a Női Jogi Szabizottságnak, itt az Európai Parlamentben, hogy meghívtak ide engem. egy olyan szervezettel dolgozok, amely főként a migráns nők helyzetével foglalkozik, de én vagyok az alelnöke is a Nemzeti Nő Tanácsnak Írországban, és képviselem az Európai Női Lobbit is itt. Főként Írországra fog koncentrálni a hozzászólásom, hiszen ott élek, és főként a migráns nők helyzetére szeretnék rávilágítani. A jelenlegi gazdasági pénzügyi válság súlyos gazdasági és szociális változásokat jelent a nők és férfiak számára egyaránt. Ahogy már korábban hallhattuk, főként a nőket érinti ez a válság, hiszen a nők eleve 22%-kal kevesebb pénzt kapnak. Applications are now experienced by women at Ez már csak azért is így van, mert eh, a nők nagy eh, része olyan helyeken dolgozik, amelyek a szociális szolgáltatásokhoz kötődnek, ezeken a helyeken nagymértékben csökkentették a kiadásokat, és ez jobban kihat a nőkre. És gondolom, hogy nem csak Európában, a világ többi részén is így van. Tehát a migráns nők perspektívából, és úgy, mint a migráns nők szövetének vezetője, azt láthattam, hogy milyen mértékben hat ki a munkáják elvesztése migráns nőkre. Voltak olyanok, akik nem tudtak szembenézni a kihívásokkal, voltak, voltak olyanok, amelyeknek sikerült ezt elérniük. A, hozzá, a forrásokhoz való hozzáférés sokkal nagyobb kihívást jelentett a nők számára, és sokkal nehezebben tudták ellátni, fenntartani családjaikat. Az irországi pénzügyi válság, amely 2008 és 2013 között tart, és amelyek a 2007-es 2008-as pénzügyi válságból fakad. Ez óriási gazdasági politikai válság Írországban, és ezért ez nagy mértékben felelt azért, hogy a 80-as évek óta ismételt recesszióban van az ország. 2008-ban egy koalíció jött létre Írországban, a fiatal fejl és a zöld párt között, és ők bejelentették azt, hogy az ország valóban recesszióban van, és hogy nagy mértékben növekedik a munkanélküliség. Az EU Lisszaboni célkötőzése a nők foglalkoztatása kb. 60% volt, ezt 2007-2008-ban sikerült is elérnünk, 2009-2010-2011-ben ezt nem sikerült elérnünk, hiszen itt csökkent a nők foglalkoztatása. A nemzeti felmérések azt mutatják, hogy 54,9%-on áll a nők munkanélkülisége. Ahogy láthatjuk, ez egy ez a nők foglalkoztatottsága 54,9%-on, és nagyon alacsony adat. 2012 első negyedében azt láthattuk, hogy 11,7% a munkanélküliség, ez a második legmagasabb adat amit valaha is fejlesztek. A nők munkanélkülisége 4% volt az elmúlt néhány évben, és ez 2009-ben 8,1%-ra növekedett, és 2011-ben 10,4%-ra növekedett. Tehát a recesszió egyre nagyobb hatással járt a nők. It has been noted that... És nem csak ez, arra is rámutattak, hogy a hogy a nők esetében a, azzal is szembe kell nézni, hogy kihasználják ezt a gazdasági helyzetet a kárukra. A közszektorban a nők főként az oktatás egészségügy területén vannak jelen, itt is elég sokan elvesztették állásukat. Az, amit felvázoltam önöknek, a nők férfiak között a munkahoz való hozzájutás kapcsán azt láthatjuk, hogy a nőkre sokkal jobban kihat a gazdasági válság, és ezáltal még jobban diszkriminálják őket. Figyelembe véve a migráns nőket, a statisztikák Irországban azt mutatják, hogy általánosságban a bevándorlók munkanöklésége 22 százalék, az írek esetében 18,1% közül van. Azt láthatjuk, hogy például a lengyel bevándorlók sokkal jobb helyzetben vannak, mint a többi bevándorlók. A bevándorló nők alacsonyan képviseltettek a munkaerőpiacon. Összességében a gazdasági válság hatása Írországban a következő módon írható le. Nagyon sok családban csak a nők dolgoznak alacsony bérért, a nőknek nagyon nehéz szembenézniük azzal, hogy kevés a rendelkezésre álló pénz, míg adó, adósságaik is vannak. Ezen kívül a nők kevesebb támogatást kapnak az államtól, és a a támogató szervezeteknek is csökkenteni kell a szolgáltatásaikat, vagy a, a támogatást, e, és e, ugyanezt láthatjuk a saját szervezetünk esetében is, négy munkatársunktól kellett e, megvárnunk. Tehát a legtöbb szervezet, amely ilyenfajta szolgáltatást nyújt, amelyek nőknek adnak támogatást, nagyon nehéz időszakot érnek, és küzdeniük kell fennmaradásukért a cégek, költségeket csökkentenek, és ennek során főket a nőket célozzák meg, például törlik a anyasági ellátás, stb. A 2010-es felmérések kapcsán a legtöbb a esélyegyenlőség központ az intézet kérdés a nem járható megkülönböztetést célozta meg. A nők szegénysége növekszik, a egyedülálló szülők 98%-a nő. A legtöbb bevándorló nő munkavállalási engedéllyel érkezett, viszont nincs munkájuk, azért mert bezártak az üzletek, vagy nem tudnak felépni a, vers- a versenyen szemben, más EU állampolgárokkal szemben. Voltak olyan vállalkozások is, amelyek nagyon alacsony bért kínálnak, és itt főként a kelet-európai nők, illetve női munkavállalók érintettek. A legtöbb bevándorló nő bizonytalan munkákat vállal. Az állami támogatás, illetve a szolgáltatások során tapasztalható öm, ellátások csökkentése, Például az angol órák csökkentése, a gyerekeletesi szolgáltatások csökkentése nagy mértékben a nőkre hadott. Ezen kívül a magas verseny a munkaerőpiacon sokkal több rasszista incidenst okozott. Ezen kívül óriás kihívás a nők számára, a gyerekek nevelése, főként a migráns nők számára, hiszen többnyire álló szülők, és nem rendelkeznek megfelelő anyagi eszközzel. Milyen kiutat látok ebből? Néhány ö, megjegyzést szeretnék tenni. Mindenképpen egy támogatási programra van szükség, annak érdekében, hogy önök megtarthassák munkájukat, megfelelő támogatással, oktatással, tréninggel és megfelelő munkaerőpiaci tapasztalattal a nők nagyon fontos szerepet játszhatnak Írország fellendülésében. Az ilyenfajta programok a legsérülékenyebb csoportokat céloznak meg, például a migráns nőket. Ezen kívül innovatív, jóléti mm, stratégiákat kell kidolgozni, amelyek figyelembe veszik a nemi dimenziót is. A nemzeti kormányoknak a 2007-2016-os nemzeti női stratégiát végre kell hajtaniuk. A parlamenti képviselőknek, a politikai döntéshozóknak konzultációt kell folytatniuk a nőkkel, és különösképpen a sérülékeny helyzetben élő nőkkel, annak érdekében, hogy egyetemben láthassák azt, hogy a recessziónak milyen aránytalan hatása van a nőkre és gyermekekre. Köszönöm szépen. Eh, eh, Köszönöm szépen. Köszönöm Szalomé ezt a beszámolót. Itt Tudjuk, hogy a bevándorlók a leginkább sérülékenyek a válság következtében, és a bevándorló nők még inkább érintve vannak a kedvezőtlen hatásoktól, mint a férfi bevándorlók. Nagyon sérülékenyek tehát de még inkább érintettek most a válság következtében, mint annak előtte. Köszönöm szépen, Szalomé, most pedig átadjuk a szót a harmadik előadó hölgynek. Sasha Bezuhanova a Hewlett Pekád részéről a bolgár technológiai ágazat vezetője elnöke 10 percet kap. Thank you very much. Uh, I'll use uh, PowerPoint presentation as a background. Uh, that's a message for the technical. Köszönöm szépen. Nagyon nagy privilégiumom ez szolgál, hogy beszélhetek erről a témáról itt. Gender equality on a new... Uh, from a little bit different perspective. Uh, a különböző perspektívákról szólva. business environment most probably in, uh, azt kell elmondani, hogy az egyik legtudás intenzívebb ágazat, ugye a számítástechnika, és 10 percemet megpróbálom úgy felhasználni, hogy néhány megoldási lehetőséget vázolok föl a tekintetben, hogy hogyan lehet ezt az új típusú kihívást kezelni. Yeah. Can you, uh, my presentation is not... Nem látható a képernyő még az előadásom. Ki tudnák vetíteni időközben, ha kérhetném? Uh, actually, it is... Uh, yeah. Uh, a jelenlegi helyzetben nem meglepő, hogy eh, és ezt nagyon sok statisztika alátámasztja, hogy a gazdasági válságnak a hatása Európa gazdaságára és a világ gazdaságára általában véve súlyos. Megpróbálok messziről, globális képből lemenni a konkrétba. Ez a válság azért alakult ki, mert a régi metódusok, koncepciók már nem működőképesek. A foglalkoztatás elleni, vagy foglalkoztat a munkanélküliségre adott válaszok elavultak. Európában kiderült, hogy jelenleg több mint 26 millió ember villámgyorsan munkanélkülivé vált, és főleg fiatalok az alacsony végzettségűek mellett. A globális gazdasági modellek, a hagyományos modellek úgy tűnik, hogy nem működnek már Európában. Ezek arra vannak kihegyezve, hogy a részvényesek nyereségét növeljék, de minden egyéb szempontra érzéketlenek sok multi is persze megfizette a válság árát, amiatt, hogy nem tudott kellően gyorsan szolgáltatásuk a termékeket váltani, tehát ők is jobban tették volna, hogyha a belső eljárásaikat, illetve innovációjukat veszik szemügyre, és nem hagyományos eszközöket alkalmaznak. Aztán új típusú migráció indult meg, sok jól képesített európai megy Dél-Amerikába vagy Ázsiába dolgozni, mert ott gyorsan növő gazdaságok, új munkahelyek vannak számukra, és karrier lehetőség. Európa elveszti a legjobb fejeit, versenyképességünk csökkenőben van, mert nem használjuk, nem tudjuk használni a tudást, a tehetséget. Geopolitikai értelemben is és technopolitikai értelemben is Európa perifériára kezd kerülni. Új eh, szereplők, a BRIC országok, Brazília, Oroszország, India és Kína sokkal eh, dinamikusabb gazdaságokat működtetnek, mint Európa országainak bármelyike. És Európa koordinatív szerepe a gazdaságban megszülőben van, és az a tény, hogy Európa gazdasági értelemben ráadásul megosztott és nagyon sokféle stratégiát követ, nem tud Európa egységes válaszokat adni a tudásgazdaság által teremtett új kihívásokra, a geopolitikai versenyképességünket nem tudjuk valahogy megőrizni. Új hatalmi központok vannak kialakulóban a világban, és új típusú instabilitás közel hozzánk Észak-Afrikában jelent meg, és ez is hozzájárul az európai gazdaság hanyatlásához. Az USA, amely korábban pedig megbízható partnere volt az európai országoknak, gazdasági értelemben mindenképpen, de politikailag is, és szoros gazdasági, kereskedelmi együttműködés volt az USA és az EU között. Ez most az USA már más régiók felé ö, tekint, És Európának nincsenek modelljei arra, hogy az új kihívásoknak hogyan feleljen meg. Egyre jobban előrekszik a lakosság, 2010-re várhatóan a 65 év fölöttiek aránya 20% fölé nő a társadalmakban átlagosan, és eh, hiány lesz eh, a számítástechnikai ágazatban jól képzett szakemberekből. A legfrissebb statisztikák, amelyeket az Európai Bizottság ebben a témában kiadott, arra utalnak, hogy 2015-re már 700 ezer számítástechnikai szakember hiányzik majd az európai gazdaságból, hiszen többségük elmegy, amint csak megszerezte a diplomáját külföldre. Mit lehetne tehát tenni? elsősorban a jól működő régi módszereket be kéne ágyazni egy jogi keretbe garanciákkal. A technológiai fejlődést pedig minden lehetséges eszközzel ösztönözni kell. Például a távoktatás révén ez egy nagyon hatékony módja a gyors átképzésnek, ennek nincsenek gyakorlatilag határai, mert egy egyszerű internet hozzáféréssel nagyon sokan vehetnek részt kurzusokon, és ma már többnyire ingyen. Aztán az e-government, az e-kormányzás, vagyis az átlátható közigazgatási eljárások és hatékony eljárások bevezetése sok helyütt még várat magára. De egyébként ez magában is már lendítene a technológiai fejlődésem, hogyha minden elektronikus lenne, és az I, az E demokrácia bevezetése olyan értelemben, hogy európai szintű szociális hálózatok jönnek létre összhangban azokkal a politikai tendenciákkal, trendekkel, amelyek most nyomon érhetőek a civil társadalomban, hogy az európai vitatémákról a lehető legszélesebb nyilvánosság bevonásával, polgárok aktív bevonásával lehessen közbeszédet folytatni. És hogy kialakuljon egy európai politikai köztér, közélet, közbeszéd. Nagyon fontos lenne továbbá, hogy új készségeket, kompetenciákat tanítsunk a lakosságban, az innovációra, kreativitásra, vállalkozásra készítsük föl a fiatalokat. Ha azt akarjuk, hogy Európa, a holnap Európája versenyképes legyen, akkor át kell alakítanunk a jelenlegi képzési rendszereket, és valóban arra kell felkészíteni a fiatalokat, hogy felelősséget vállaljanak magukért, képesek legyenek saját vállalkozásokat alapítani, működtetni, és versenyképesek legyenek egyénként és csoportként is. Egy nagyon fontos tartalékkal nem élünk, amelynek jobb kihasználása komoly potenciált rejt magában. Az ugyanis, hogy ö, kevés nő vesz részt még de relatíve kevés a, az egyébként jól képzett, de a saját szakmájában működő nő. Tehát azt a tudás, kapacitást, amit a nők egyébként megszereztek főiskolákon, egyetemeken, utána nem hasznosítják, és ez egy óriási elvesztegetése az erőforrásoknak. Az Eurostat kimutatta, közösen kimutattuk az Eurostattal, hogy ha sikerülne a nőket jobban mobilizálni arra, hogy szakmai képzettségnek megfelelő tevékenységeket végezzenek, akkor 2025-re nem az lenne a helyzet, mint amit a jelenlegi trend mutat, hogy csak a diplomás nők fele gyakorolja saját szakmáját, hanem ezt csökkenteni lehetne, ezt a hézagot, hiszen gyakorlatilag 24 millió ö, teljesen kiképzett és szakmáját mégsem gyakorló ember van Európában, miközben 21 millió ö, jól képzett munkás hiányzik az európai gazdaságból. Tehát ö, ez egy nagyon rossz arány, hogy a nőknek csak a fele mármint az egyetemet végzett nőknek csak a fele dolgozik saját szakmájában, képesítésének megfelelően. Ezt jelentősen csökkenteni lehetne ezt a különbséget. A 24 nem aktív nőből állítólag megfelelő intézkedésekkel 3 milliót lehetne csinálni, tehát be lehetne őket a munkaerőpiacra vezetni, és ez a gazdaságnak is, a nőknek is jó lenne. Szerintem, szerintünk ez lehet egy komoly hozzájárulás a gazdasági válság leküzdéséhez nőjogi értelemben. Ez egy tudatformálást is igényel, azt, hogy a nők akarjanak is szakmai karrierbe futni, akarjanak ezen a területen megfelelni. Sok jó bevált gyakorlatot sorolhatnék a nagy világcégektől. A saját cégennél is em, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ez hogy működik, és hogy jól működik. Az HP, a HP nagyon aktívan támogatja a vállalaton belüli női felemelkedést. A Hewlett Packard A dolgozóknak a 32,7%-a nő, ami a számítástechnikai iparban kiemelkedően magas aránynak számít, és tehát a dolgozóink egyharmada gyakorlatilag nő, és ezt úgy értük el, hogy lehetővé tesszük az otthonról való munkavégzést, persze nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is, az alkalmazottak 80%-a választhat, hogy munkahelyén vagy otthon végzi el a munkáját. És ez a rugalmasság, hogy otthon lehet a gyerekével, és amíg a gyerek alszik, addig megír egy programot, mondjuk egy programozó, az nagyon jót tesz a családi élet és a munkahely összehangolhatóságának, és, és a cégen belüli női ö, aktív részvétel növelésének is. és ez az internetes munkavégzés érdekes módon nem csökkentette, hanem növelte a dolgozók közötti interakciót, egymás segítését a virtuális térben. Még egy rövid mondatom lenne arról a szervezetről, amelynek én vagyok az egyik képviselője. A piacok állami szektoráért felelős igazgató vagyok a műszaki tudományokkal foglalkozó nők bolgári központjában. Ö, nagyon ösztönözzük már diák korban is, de később is a szakmai cseréket, az utazásokat, a lányok, a nők körében való pályaválasztási tanácsadást, és azokat az előítéleteket, illetve félelmeket, amelyek gyakran tudatilag még korlátozzák a női munkavállalókat abban, hogy tovább lépjenek, megpróbáljuk leépíteni, segíteni nekik ebben. Tehát egyfajta mentoringot végzünk, a bevált gyakorlatokat propagáljuk, és mondom ezt minden életkorban, tehát már gyerek, fiatal, felnőtt és felnőtt dolgozói korban is végezzük ezt a fajta tanácsadást. ez egy újfajta szerepmodell koncepció, amelyet több műszaki cégnél már sikeresen alkalmazunk. Egyébként a fiúkat is segítjük, tehát itt szó hogy kizárólag a lányokról lenne szó. Mindkét nemet segítjük, és a nekik megfelelő, az ő bajaikra méretezett továbbképzéseket szervezünk nekik. Hálózatunkban sok a nő, viszonylag kevés a férfi, mégis csak a nőkön van a hangsúly, és és azon vagyunk, hogy a generációk átadják egymásnak a tapasztalatokat, és egy sajátos támogatási struktúrával a vezető posztokon dolgozó férfiaknak is ösztönzőket fogalmazunk meg vezetői minőségükben arra, hogy hogyan tudnák javítani a nő-férfi arányt műszaki cégeiknél. Ez egy olyan feladat, amit nagyon sok érintetnek együtt összefogásban kell és lehet végeznie, Nekünk is a tudatunkat át kell alakítanunk olyan értelemben, hogy a nemeket nem szabad kijátszani egymással szemben kulturális alapon, hanem mindkét nemet erőforrásként kell tekinteni, és a bennük rejlő potenciált föl kell szabadítani, hogy egyenlő eséllyel ö, fussanak be karriert, és alkalmazhassák az egyébként megtanult ö, tudást a szakmai gyakorlatban. Lehetséges tehát a továbblépés, én csak néhány rövid gondolatot, példát soroltam föl, várom a megjegyzéseiket, kérdéseiket. Köszönöm. Tack så jättemycket för det. Och, eh, Nagyon szépen köszönöm számos nagyon érdekes kérdést ér. Och du presenterar också olika förslag och tankar och idéer på hur man kan... A magán gazdasági modellt illetően néhány olyan pontot említett, amely segíthet a versekből való kilábalásban. Köszönöm ezt a beszámolót. Most pedig rövid kérdéseket intézhetnek az előadókhoz. Birsel asszony, először Romániából öné a szó. I am Ana Burcel from Romania, deputy uh, um, at the deputy chambers of Romania. Thank you so much for uh... tisztelt képviselők. Köszönöm szépen, hogy megrendezték ezt a csodálatos rendezvényt, és mindenkinek remek nőnapot kívánok a mai, illetve a holnapi napra. Romániában a pénzügyi és gazdasági válság ellen, illetve kiadásai ellen a nőkre a következőket tettük. Nos, országunk nem volt egy tipikus háztartásbeli nők országa, hogy úgy mondjam, mindig is ö, foglalkozniuk kellett a nőknek azzal a problémával, hogy hogyan lehet a munkaerőpiachoz alkalmazkodniuk. Hasonló megszorításokra került sor a bér megszorításoknál, 25%-os volt ez a csökkenés a bokkormány alatt, annak érdekében, hogy a költségvetési hiányt csökkenteni tudjuk. És ez a nőket erőteljesebben érintette, mint a férfiakat. Még mindig a nők vannak többségben a közágazatokban, különösen az oktatásban és az egészségügyben képeznek jelentős többséget a nők, és különösen ott nagyon alacsonyak a jövedelmek más ágazatokhoz képest. Éppen ezért a Viktor pont a kormány megpróbálta a nők szociális problémáját Romániában megoldani, és ez azt jelenti, hogy sokat fáradozunk azon, hogy a szociális klímát javítsuk, illetve emeljük a béreket, Noha ez egy igencsak nehéz folyamat. A jelenlegi munkaerőpiacon tapasztalható a szociális kirekesztés erőtes kockázata a román nők esetében. A nők nek különös kockázatuk van, hogy szegénységbe süllyedjenek, itt most megszakítja az elnök a felszólalót. Talán hibát követtem el, itt csak rövid kérdések feltevésére adódna lehetőség előadó, csak azt szerettem volna bemutatni, hogy mi jelenleg Romániában a helyzet. A következő lenne a kérdésem az előadókhoz. Nos, szeretném tudni, hogy hogyan látják ezt a helyzetet. Mi lenne a három legfontosabb intézkedés, amelyet fogadatosítani kell, hogy ez a témát kezelni tudjuk? Elnök, nagyon sajnálom, talán már szólnom kellett volna arról, hogy itt tulajdonképpen csak a rövid kérdések feltételére nyílik lehetőség az előadók irányában. Következőként Zsabuka asszony egészen röviden. Köszönöm szépen, valóban nagyon Szerintem, hogy három különböző aspektusból is bemutatta a témát, és hogy jó új modelleket, és bemutatott arról, hogy hogyan lehet új skilleket szerezni, és milyen új szerepei lehetnek a női szervezeteknek. Ön, amit elmondott, az alapján azt következtetem, hogy ehhez nagyon erős helyi közösségi ö, tudatformálásra van szükség. A második felszólaló is ugye beszélt a migráns nők helyzetéről, és a kettő együtt, mind a kettő azt mutatja számomra, hogy a politikusoknak végre az érintetek szemével kéne nézni a helyzetet. Ugye szeretnék a 40 millió szegény nőről szólni egy szót. Ebben a témában én, én jelentést írok, és érdekelne, hogy a migráns nők között a roma migráns nők helyzetéről vannak-e adatai? Az ő családi helyzetükről, jogaik érvényesüléséről. Ebben a témában szeretnék információt kapni. Nyilván elolvasom a szöveget, amit leadtak, de ebben a témában minden információ érdekel. Három jelentést írtunk már hasonló témákról, Narancsáki asszony az egyiket, és még idén sor kerül az én szövegem megvitatására is, amely szorosan összefügg az ön által elmondott témával. Uh, is there anybody else from the National Park? May I ask the... Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan látják a mezőgazdaság szerepét, az állattenyésztés szerepét Európa szempontjából, illetve a szövegelező országok szempontjából a az állattenyésztés mezőgazdaság egy elsődleges szektor, nagyon sok személyt foglalkoztatnak ott, és főként a nők esetében, hogyha az Európai Unió támogatást ad, akkor lesz egyfajta bevételük a mezőgazdaságból, és nem olyan helyzetben lesznek, mint most. Hogyan látják önök ezt a nagyon fontos szektort? Thanks very much. And uh, if there is no other questions, short yes, please go ahead. még más kérdés? Köszönöm szépen, köszönöm, hogy beszéltek hozzánk. Néhány kérdést szeretnék feltenni. The underrepresentation of women mit gondolnak a nők részvételéről a magasabb pozíciókon, döntéshozatali pozíciókban? Mit tehetnénk annak érdekében, hogy ezzel a problémával szembenézzük és megoldjuk ezt a problémát? A megszólító intézkedések eh, kapcsán mit gondolnak, hogy milyen módon hat ki ez a nőkre, és mit tehetnénk annak érdekében, hogy más fajta módon tegyük meg megszólító politikákat, és hogyan lehetne másképp csökkenteni a deficitet. A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség egy alapvető európai célkötőzés, és a különböző országoknak különböző intézkedései vannak erre. És van-e javulás a politikáink kapcsán, és milyen fajta konkrét politikákat kellene alkalmaznunk annak érdekében, hogy ezt a célkötőzést sokkal hatékonyabban el lehessen érni. Az elmúlt évszázad során a befektetések, a pénzügyi döntések kapcsán a férfiak hozták meg a döntést. Hogyan tudnánk ezt a problémát is megoldani? Nem is igazán tudom, hogyan írjam ezt körül. Főként férfiak vannak a döntéshozó pozíciókban. Túl késő-e már, hogy, hogy a nőket helyezzük ilyen pozícióba, vagy még időben vagyunk? Elnök, köszönöm szépen, most visszatérek a panel résztvevőihez. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy két dolog van, amely nyilvánvaló mindebből. Vagy foglalkozunk magával az esélyegyenlőséggel, vagy pedig csak azért foglalkozunk az esélyegyenlőséggel, mert ez jó minden más szempontjából. És számos kérdés van, amely rámutatott erre a fajta feszültségre. Tehát azt mondhatjuk, hogy legyen teljes foglalkoztatás a nők számára, ez nagyon jó, hiszen ezzel szembe lehet nézni az idősödő társadalom kérdésével is. A nőknek, ha dolgoznak, lesznek, lesz időskorukra megfelelő nyugdíjuk, teljes körű foglalkoztatásra van szükség a nők körében azért, hogy szembenézzünk a szegénységgel, vagy pedig azt mondjuk, ahogy azt az utolsó hozzászóló is mondta, foglalkozunk magával az esélyegyenlőség kérdésével, ahogy azt lefektették az Európai Unió szerződéseiben, és, és ez azt jelenti, hogy közvetlenül kell foglalkoznunk az esélyegyenlőség kérdésével, illetve a különböző döntéshozatali pozíciókban a nők helyzetével. Például a vállalatok igazgató tanácsában, vagy a gazdasági politikai döntéshozató pozíciókban. Mi a, ki, mi a ehhez a megfelelő útkvóták, esetleg. Azt láthatjuk, hogy az önkéntes intézkedések nagyon lassan változtatnak a helyzeten, de hogyha gyors megoldást szeretnénk, vagyis az jelenlegi megoldásban egy közvetlen megoldást szeretnénk, akkor a kóta a lehető legjobb. Egy olyan példánk van, ahol 40% a nők aránya a döntés az a testületekben, tehát csak Norvégiában van ez, itt kótarendszer van, de azt láthatjuk, hogy más országban sem sikert a 40%-ot elérni kótarendszer nélkül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az idősödő társadalom azt szeretném kezdeni. Írországban is probléma ez, de mielőtt még rátérnék erre, van még egy másik nagy probléma is Írországban, de valószínűleg a világ más részén is látható ez. Nagyon sokan elhagyják az országot, hogy máshol keressenek munkát, például Ausztráliában, és ezek főként fiatal ír országok, az óriási veszeség az ország számára, és eh, aki kérdezett az idősödött társadalom eh, ról, annak figyelembe kell venni azt is, hogy itt befektettek ezek az emberekbe, a fiatalok ott jártak iskolába, egyetemre, és nagyon magasan képzett emberekről van szó. Azt javasolnám, hogy fektessünk be többet, nem csak Írországban, hanem Európában is, a, a fiatalokba. Vonzóvá kell tenni a fiatalok számára ezt, és remél, látjuk azt, hogy sokkal többet tudunk befektetni abba, hogy a fiatalokat lehessen támogatni, főként azokat, akik jól képzettek. Innovatív elképzelésekre van szükség, a munkahelyteremtés kapcsán és innovatív elképzelésekre van szükség. A döntés talak kapcsolatban ez egy hosszú vita, amely már elég régóta tart, hogyha tényleg egyenlőségben a döntés az adatok kapcsán nők és férfiak között, akkor azt látjuk, hogy nincs igazából nagy hézag például a fizetések között, tehát a, az esélyegyenlőség megteremtése, a döntés az egy szervezetben nagyon fontos. Írországban kóták mellett kardoskodunk, a parlamentben 12-14% a nők aránya, tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet eh, csökkenteni a hézagot a nők és férfiak között a döntéshozott szervezetekben, és eh, ez, hiszen ez kihat a munkaerőpiacra és a gazdaságra, eh, és köszönöm. Néhány megjegyzést szeretnék tenni azzal kapcsolatban, ami elhangzott. Az idősödő társadalom valóban egy nagy kérdés, számos projekt van, intézkedés van. Először is a időseknek egészségesnek kell lenni, tehát mindenképpen a megelőző egészségvédelemre kell helyezni a hangsúlyt, a megelőző tevékenységre kell helyezni a hangsúlyt mindenki számára, a közösségben, ehhez plusz tréningre is szükség van, hogyha az emberek energetikusak és hosszabb ideig tudnak dolgozni, amire szükség van Európának, az jó. Ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy valóban életen át tartó legyen a tanulás, hogyha valaki tényleg szakképzettséget szerez, és meg tud felelni a gazdaság eh, elvárásainak, élete során a módszerek erre megvannak, a koncepciók léteznek, erre vonatkozólag viszont nem vagyok abban biztos, hogy mindenki mindenhol érti annak szükségességét, hogy tényleg állandóan foglalkozni kell a képesítéssel Európában bizonyos korú emberek a vezetékei annak, hogy tényleg vannak itt is hézagok Európában. A politikusoknak, a szociális vezetőknek kell kifejleszteni az utat ennek irányába, foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, és el kell magyarázni, és meg kell ö, határozni az utat. A másik kérdés, also commented by my colleagues on the panel. A nők szerepe a döntés az adali szervezeteknél és pozíciókban. Őszintén szólva én ezt ellenzem személyesen, mert ez egy mert ez más. Women in the decision making. But I should share with you that uh, in last years I also have, uh, uh, went through... Uh, változáson ment át az egész ágazat, és világos, hogy bizonyos gondolkodásmód és mentalitás men that are in the uh, decision making szükséges ahhoz, hogy a döntéshozásban a nőket elfogadják, és ez a közösség szintjén is, alulról fölfele is érvényes, hogy ahonnan kikerülnek a nők, ott is elhiggyék, hogy ők elmehetnek eddig a szintig, lehet belőlük igazgató tanácsi tag. Tehát vannak jó példák már Európában, Svédországban, de Spanyolországban is egyébként bevezettünk modelleket, és ez a vita is most kiterjedőben van, az Egyesült Királyságban, Németországban is vannak partnereink. Sok szempontból megközelítve a kérdést, itt főleg arról van szó, hogy az emberi tehetséget nem szabad elpazarolni, nem annyira a férfiakról vagy nőkről. És kormányzati szinten ö, még jobban elfogadják ezeket a gondolatokat, mint a magánszférában. Pedig bizonyított tény, hogy kritikus helyzetben, válsághelyzetben a nők ö, rugalmasabban, természetesebben, kiegyensúlyozottabban reagálnak, mint a férfiak a multitaskingra az agyuk jobban képes, talán ez az anyasággal függ össze, genetikailag, és jobban össze tudnak fogni egyszerre több szempontot, mint a férfiak. Nem akarok kezdve persze olyasmit mondani, hogy, hogy mesterségesen a nők privilegizált helyzetbe kerüljenek a vezetői szinteken. Csak ezt a tényt, ezt a Képességüket, ki kéne aknázni. Ez a cégek érdeke is, ez egy objektív tudás, és mindenkinek érdeke, hogy a gyakorlatban felhasználják. Ahogy az előadásomban is kifejtettem, ez a versenyképességét növelheti a cégeknek, és közvetetten egész Európának, amire hosszú távon szükségünk van. Tehát itt nem egy, egy-két konkrét személy vagy céghez, helyzetét akarjuk javítani, hanem Európa versenyképességét általában. Az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy a döntéshozás decentralizálása szempontjából mi a legjobb megközelítés. Azt mondanám, hogy ezt új nézőpontba kell helyezni ezt a kérdést, a mai döntéshozók fő kihívása az, hogy sok szempontra, környezeti, szociális, gazdasági szempontokra egyszerre megfelelő jó döntéseket hozzanak Európa számára. a nemek közötti egyenlőség nem női téma, hanem egy menedzserek számára fontos stratégiai jelentőségű téma. Ö, valami, valamennyi döntéshozási szinten az európai európaitól az egyes kis cégekig. És arról szól, hogy a közösség szintjén le kell építeni azokat a korlátokat, előítéleteket, amelyek útjába állnak a tehetség kibontakozásának. Jelenleg a jelenleg 10-11 éves gyerekek 20-30 év múlva, és ez rövid idő, már a közösségeinkről, városainkról, országunkról hoz, döntést hozó fiatal emberek lesznek, és muszáj ezt a gondolkodást, ezt a tudatformálást valamikor elkezdeni. Thank you very, very much, and I once again will thank the, uh, the... Köszönöm szépen. A szekció tagjainak, hogy eljöttek ide. Nagyon örülünk annak, hogy itt voltak, és még egyszer hadd köszönjem meg a jelenlétüket. And we, and we will now swap the panelists, so we go to the panel two now. Most pedig kicserélődnek a szekció tagjai. Bien, sans plus attendre, je vous propose que... További várakozás nélkül kezdjük is meg a második panelt. Először is szeretnék bemutatkozni. Elizabeth Maren Sertjé vagyok, alelnöke vagyok a nőjogi és nemek közötti esélyegyenlőségi bizottságnak. Szeretném önöknek elmondani, hogy nagyon büszke vagyunk az Európai Parlament ezen szakbizottsága részéről, és különösen elmondanám, hogy európai parlamenti képviselőként nagyon büszke vagyok arra, hogy szakbizottságunk elnöke egy férfi. Mert mélységesen meg vagyunk győződve arról, tisztelt elnök úr, hogy a nők esélyegyenlősége a munkában csak akkor érhető el, hogyha egyenlő mértékben bevonjuk a férfiakat is ebbe a témakörbe. Köszönetet szeretnék mondani, tehát önöknek személyesen, Gustafsson elnök úrnak és valamennyi férfinak, akik részt vesznek ezen az ülésen. Szükségünk van önökre, férfiakra, és pontosítani szeretném, hogy egyáltalán nem feminista küzdelemről van itt szó, hanem önökkel együtt, férfiakkal együtt tudjuk majd elérni ezt az egyenlőséget, amely oly fontos számunkra. Ezen második panel során tehát a válság meghaladása témára összpontosítunk, tapasztalatok és jó gyakorlatok a nemzeti tagállami parlamentek részéről. Három előadás lesz, Kérem az előadókat, hogy szigorúan tartsák be a 10 perces felszólalási időt, hogy időt hagyjanak az eszmecserére a terembe helyet foglaló vendégeinkkel. Első felszólalónk Baron Deta O'Cutlan, a belpiaci infrastruktúrális és foglalkoztatásügyi albizottság elnöke a Lordok házában Nagy-Britanniában, Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy ellátogatott hozzánk ma délelőtt. Ezt követően meghallgattunk egy második beszámolót Spanyolországot illetően Carmen Quintanilla Barba részéről, aki az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke a képviselőházban Spanyolországban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van elnök asszony, és aztán a női-férfi esélyegyenlőség keretében egy férfit fogunk meghallgatni. Nagy örömmel üdvözlöm itt körünkben ma Roland Kurtó, a nőjogi esélyegyenlőségi ö, delegáció alelnöke, elnök úr, ön szenátor és a francia szenátus tagja. További késlekedés nélkül, tehát kezdjük is meg a beszámolók sorát azon politikákkal, amelyeket Nagy-Britanniában vezettek be. 10 percet kap asszonyom. Thank you. Merci, madame. Um, good morning and... Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, hogy beszélhetek arról, ami ezen a nagyon hasznos ülésen, ahogy már elhangzott, a Lordok házában vagyok az egyik szabizottságnak az alelnöke, és ez nagyon fontos, hiszen mi foglalkozunk a belső piaccal, az infrastruktúrával, és ez nagyon fontos terület. Azt a területet, amelyel mi szembenézünk, azt inkább EU szemszögből nézzük, nem pedig nemzeti szemszögből. Sokan úgy gondolják, hogy a briteket csak is Nagy-Britannia érdekli, de ez nem így van minden irányelvet megvizsgálunk, információs dokumentumot, amit az Európai Bizottságtól kapunk, és néha több bizonyítékot, illetve jelentéseket is kérünk. A mai témám EU szempontjából és tagállam szempontjából is hozzájárulhat ahhoz, hogy a nőket jobban képviseljék magasabb pozíciókon, a munkahelyeken. Ennek az az oka, hogy a nők fiatalabb generációja, akik most már sokkal jobb képzést kapnak, sokkal nagyobb lehetőséggel bírnak, hogy egyetemre járjanak, sokkal nagyobb szakértelemmel rendelkeznek, és nekiknek, nekik példaképekre van szükségek, akiket követhetnének, és a mai hozzászólásokból kiderül az, hogy mindannyiunknak felelőssége van abban, hogy bátorítsuk a következő generációt, hogy pozitívan gondolkodjunk, hogy ne visszatekintsünk, és ne csak a recesszióra gondoljunk, illetve a problémákra. Az elmúlt év novemberében a szakbizottságunk kiadott egy jelentést a Nők át a testületben címmel. Itt az esélyegyenlőség kérdésével foglalkoztunk a különböző testületekben. Ennek során azt láthattuk, hogy nagyon alacsony a nők aránya az Egyesült Királyságban, a igazgató tanácsokban. Van azonban előre lépés, például 85-ben, amikor ki, hogy egyetlen egy olyan nő volt, aki tőzsdejegyzett cégeknél volt kijelölve, a férfiak 99,7%-ban voltak képviselve a különböző testületekben, a nők 0,3%-ban. A szakmai testületek fórumától származó jelentés szerint a testületekben hat nő van, illetve most már sokkal magasabb a nők aránya, és legalább a tőzsdejegyzett cégek egy negyedében már sikerült elérni azt, hogy a 25%-ban legyenek képviselve a különböző testületekben. És sok utat tettünk mert 85 óta, viszont még mindig lemaradásban vagyunk, csak a tőzsdejegyzett cégek, a FUCI 100 cég közül viszonylag kevés kevés olyan cégben, ahol csak férfiak vannak a testületben, ezeket most már nevén neveztük, és tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy a kvóta a megoldás a gondokra, viszont ezt nem a kvóták alapján értük el, hanem úgy, hogy voltak példaképek, és az emberek ezt követték. Volt még egy érdekes tanulmány, Ha azt nézzük, hogy a nők 45%-át teszik ki a munkaerőnek az Egyesült Királyságban, és a egyetemi hallgatók 60 a a nő, ez sem elegendő, hiszen a csúcscégek mintegy 18%-ánál vannak csak nők. ...2500 nőt nevezt tettek meg a jelentésben, akik már képesek lennének arra, hogy különböző testületek tagjabbé válhassanak. A különböző EU-s üzleti iskolákból kb. 7000 olyan nő kerül ki, akik képesek lennének ilyenfajta igazgatótanácsi szerepre. Nagyon nehéz látni a esélyegyenlőség, illetve a gazdasági ö, teljesítmény közötti kapcsolatot, azt láthatjuk, hogy az esélyegyenlőség sokkal nagyobb spektrumát eredményezi a különböző elképzeléseknek. A gazdasági válság miatt egyre pontosabbá válik az esélyegyenlőség. Úgy gondoljuk, hogy sokkal többet kell tenni ezen a területen, tehát sokkal többet kell tenni a nők szerepéért az igazgató tanácsokban. Úgy gondoljuk, hogy voltak pozitív példák is, jó gyakorlatok is a nemzeti parlamentek részéről, amiket megvizsgáltunk, és azt látottuk, hogy számos országban, így az Egyesült Királyságban is, volt egyfajta eh, esélyegyenlőségi elvárás a nemzeti szinten. Például az Egyesült Királyságban a vállalkozásra vonatkozó szabályozás előírja az esélyegyenlőséget, és van egyfajta nevezési bizottság is, amelyben a nemek közötti esélyegyenlőséget célul tűzik ki. Mindemellett az új kódex előírja azt is, hogy az éves jelentésében is a nemek közötti diverzitást figyelembe kell venniük. Sajnálattal láttuk azt, hogy a megszorítások és a gazdasági válság mindezen célkötözésekre károsan hat. Mindannyiunknak van felelősség a politikusoknak és az üzleti élet szereplőinek is, ugyanis csökkenteni kell a kétségbeesettség érzését, amelyet főként a fiatalok körében tapasztalhatunk. A szabizottság nem megvizsgálta az Európai Bizottság fiatalok garanciára vonatkozó javaslatát. Ennek során minden fiatalnak garantálni kellene a munkai lehetőségét, és négy hónappal azután, hogy a fiatalok elhagyják az egyetemet vagy az oktatást, munkanélkülévé válnak. Az Európai Bizottság a nemzeti együtt működik, hogy a, foglal, hogy a munkanélküliséget le tudja küzdeni, és az Európai Unió sokat telt abban, hogy rábírja a, a kormányokat arra, hogy fellépjenek a fiatalok munkanélkülisége ellen. Számos példát láthattunk ma már, amiket én mindenképpen visszaviszek magammal már az Egyesült Királyságban. Habár nagyon sok nehéz helyzetben vannak a nők a vállalatok területén, van még egy másik akadály, ez pedig ezt láthattuk egy jelentésben, amit az egyesek Királyságban adtak ki, mégpedig azt hogy a közférában csökkentették a kiadásokat, és ez kihat a nőkre is, ezt már hallhattuk. Az Egyesült Királyságban dolgozó nők 40%-a a közférában dolgozik, az állami szektorban dolgozik, tehát az állami szektorban tapasztalható csökkentés is egy aránytalan hatást fog eredményezni. A nőknek szembe kell nézzük azt is, hogy nehéz hozzáférni a jó minőségű részmunka foglalkoztatáshoz, illetve a gyerek ellátási szolgáltatásokhoz. Tehát a gazdasági válság kihatott, kihatott a nők jogaira is ebben a tekintetben. Szerintem, amit tennünk kell, az az, hogy ne hangsúlyozzuk a problémákat, ezek rövid távúak. Sokkal inkább azon kellene aggódnunk, hogy a múltat elemezzük, tehát az analizálás miatt alakul ki egy paralízis. Tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen hatása voltak a férfiak a válságra de hogy már ezt korábban is hallhattuk, azt, hogy a nők például jók a eh, internetes telekomáció területén, a távtanulás területén, ez nagyon eh, jó. Tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy hol süt a nap, mely iparágakra. Most nem azt mondom, hogy keletre kell tekintenünk, bár pedig ez sem elhanyagolható. Az Egyesült Királyságban azt láthatjuk, hogy például a, az autógyártás területén is nagyon sok ö, ö, telekommunikációs lehetőség tapasztalható, és benne maradtam az időmben is. Köszönöm a figyelmet! Merci infiniment. Köszönöm szépen, elnök asszony, rendkívül érdekes volt meghallgatni elemzését, és azonnal át is térünk Spanyolország példájára. Önni a szó 10 percben, majd pedig eszmecserére kerül sor az ön előadása kapcsán is. Köszönöm szépen, levezető elnökasszony, először is valamennyiüket szeretném üdvözölni, hölgyeim és uraim, az Európai Parlamentet, illetve a szakbizottságot szeretném köszönettel illetni, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy meghallgassanak itt ma engem. Itt most nagy problémákról cserélünk eszmét, amelyet ezek az országok megélnek, és amely országokban különösen a nők érik meg ezeket a problémákat, súlyos gazdasági nehézségekkel küzdenek, és ahogyan eh, a panel előadói helyesen utaltak rá, a jobb gyakorlatok, eh, tapasztalatok nagyon fontosak a nemzeti parlamentek részéről. Most a spanyol parlament képviselőjeként szólalok fel, elkísér a eh, képviselőház egyik képviselője Jimenez, valamint az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, a szenátusban Carmen Duenya is velem van. Itt most arról beszélünk, hogy a gazdasági válság hogyan is hatott ki a spanyol nőkre. Nagyon nehéz, legnehezebb időszak ez talán az összes európai ország közelmúltbeli történetében helyesen utalt rá Pitel alelnök úr. Itt most egy előzmények nélkül is soha nem látott mértékű válsággal szembesülünk, hogyha figyelmen kívül hagyjuk a 30-as évekbeli nagy gazdasági válságot, most a 21. században fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen jövőt tudunk biztosítani, hogy ki lábajunk a gazdasági válságból, illetve több munkahelyet teremtsünk. Spanyolország egyébként nem elszigetelt eset, nagyon súlyosan, jelentősen tapasztalja meg a gazdasági válság kihatásait országunk. A spanyol kormány megpróbálja kezelni a gazdasági válságot nagy lélegzetű reformok bevezetése révén. Következésképp elmondhatjuk, hogy csökkentettük a kiadásokat, a deficitet, 9-ről 6 százalékra vittük le a deficitet, és ez mindenféleképpen remények reményekkel tölt el minket, hogy visszatérünk majd a gazdasági növekedés, gazdasági fellendülés útjára, és talán elérünk majd arra a pontra, amikor újra vezető szerepünk lesz, és visszatérünk a növekedési pályára. Nos, tehát ami a válság kihatásait illeti Spanyolországra, illetve a nők és férfiak helyzetét Spanyolországban, valamint a munkanélküliségi mutatókat. A versek különösen az építőipart érintette, de elmondhatom, hogy a munkanélküliek száma gyakorlatilag ugyanannyi a nők, illetve a férfiak kezé, körében. Két tól is több nő van munkanélkül, és körülbelül hasonló számú férfi, a 25 év alatti nők esetében a nők, munkanélküli nők száma valamivel alacsonyabb, mint a férfiaké. Tehát a nők és férfiak esetében ö, két millió 150 ezer körül van a nők, a munkanélküli nők száma, és körülbelül hasonló számú férfi van munkanélkül a 25 év feletti korosztály esetében. Itt most arról is szólunk, hogy a válság hogyan érinti a nőket és a férfiakat, hogyan lehet az esélyegyenlőséget kihasználni ezen helyzet javítására, a férfiakat is mindenképpen be kell vonni ebbe a folyamatba, annak érdekében, hogy a világot igazságosabbá, egyelővé tegyük. Most a gazdasági válság sokkal több nőt taszít szegénységbe, mint férfit. Több nő veszít el munkahelyét, ők már csak háztartási teendőkkel foglalkoznak, nincsen jövedelmük, kevesebb a szabadságuk is mindennek következtében. A gyermekeikkel foglalkoznak, illetve a családban élő idős személyekkel. Itt a parlamentünk egyébként több ízben foglalkozott ezzel a témával, különböző parlamenti kezdeményezések formájában. A Nemies Egyenlőségi Bizottságban, a plenárison, a kongresszuson belül, illetve a szenátusban. A gazdasági válság kihatását illetően vannak konkrét kezdeményezéseink, amelyek a nőket érintik. A gazdasági válsággal olyan pozícióból foglalkoztunk, amely megfelelő intézkedéseket fogadatosított annak érdekében, hogy a 45 év feletti nőknek munkahelyeket, munkahelyeket teremtsünk, valamint a 25 év alatti korosztályhoz tartozó nők számára is. Foglalkoztunk a gazdasági válsággal, ezen kontextusban. A jövedelem szakadék, a bérszakadék nagyon erősen érinti el őket, akár 7,6%-os is lehet ez. A bérkülönbség Spanyolországban míg 16% a bérszakadék az EU átlagban. Ezt a bérszakadékot, illetve ezt a problémát már a korábbi panel is felvetette. Nagyon sokan dolgoznak Spanyolországban részmunkaidőben, különösen a nők. Tehát ez a bérszakadék, amelyet a nők különösen megszenvednek, ez még nagyobb a részmunkaidőben, részmunkaidőben dolgoztat, dolgozók számára. 18,3 százalék ez a bérszakadék a részmunkaidős alkalmazottak esetében. A kongresszuson, illetve szenátuson belül a különböző frakciók egy kezdeményezést foganatosítottak, amely azt kéri a kormánytól, hogy ösztönözze a bér egyenlőséget oly módon, hogy megpróbálja megszüntetni a nők és férfiak közötti bérkülönbséget. 2010-2015 közötti időszakra irányul ez a kezdeményezés, és itt számos intézkedést fogalmatosítottunk annak érdekében, hogy az ugyanazon munkáért, ugyanazon bér elve érvényesüljön a nők és férfiak esetében. Ugyanolyan értékű munkáról van szó. Ahogyan az alkotmány 45-ös cikke kimondja, amely a nők férfiak esélyegyelőségével foglalkozik, küzdenünk kell ezen megkülönböztetés ellenében. A 2007-es törvény 45-ös cikke is ezt mondja ki. Nagyon fontos tehát, hogy a dolgok világosak legyenek. A különböző parlamentek esélyegyenlőségi szakbizottsága, mint ahogy Spanyolországban is történt, világosan meg kell, hogy indítsa azokat az intézkedéseket, amelyek a munkaerőpiachoz való hozzáférést javítják, annak érdekében, hogy a bérszakadékot meg lehessen szüntetni, és eh, annak érdekében, hogy eh, a kormány intézkedéseket indítson a munkaerőpiac ezen területén. És így el, hogy nagyon nagy elkötelezettséggel dolgozunk ezen a témán. A az Esélyegyelőségi Bizottság a spanyol parlamentben nagyon fontos munkát végez. Rendkívül nehéz helyzettel állunk szemben. Hónapról hónapra látjuk, hogy munkahelyek szűnnek meg. Láthatjuk, hogy ez a gazdasági válság nagyon keményen érinti a nőket, még inkább, mint a férfiakat, és láthatjuk, hogy a nők egyre inkább elszegényednek. Esélyegyenlőségi bizottságunk világosan látja, hogy a megkülönböztetést meg kell törni, amelynek tárgyalja a nők. Ezért is van az, hogy Esélyegyenlőségi Bizottságunkon belül kialakítottunk egy albizottságot annak érdekében, hogy a szakmai élet és a család élet összeegyeztethetőségét meg lehessen könnyíteni, ez, ez egy nagyon nagy feladat, amely még ránk vár, nem csupán Spanyolországban, hanem az egész Európai Unióban. Egy dolgot szeretnék még a rövid időben kiemelni, hogyha jogalkotási kezdeményezésekről beszélünk, akkor arról is szólnunk kell, hogy mit tesz a kormány országomban, Spanyolországban. A regionális hatóságok intézkedéseket hoztak, amelyek lehetővé teszik, hogy minimális időtartamra, hat hónapra lehessen felvenni női, illetve férfi munkavállalókat vissza nem térítendő támogatások segítségével. Itt 2 millió, 2600 eurós összegekről van szó. Itt a cél a munkanélküliségi helyzet megoldása, több millió nőt és férfit érint ez a helyzet. Mit is jelent most ez a jogalkotási munka, illetve a parlamenti kezdeményezések ezen a területen? Mi az értelme ennek a ö, szubvencionált ö, munkahelyteremtésnek? Itt az a cél, hogy a válság ördögi körét megtörjük, amely súlyosan kihat a háztartásokra, és még mindig tapasztalható az Európai Unióban. Ezért van az, hogy az önök parlamentje, illetve a mi parlamentünk és a tagállami parlamentek oktató szándékkal is fel kell, hogy lépjenek, el kell mondjuk, hogy milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy kirábaljunk ebből a nehéz helyzetből, a gazdasági pénzügyi válságnak nevezett helyzetből. New Yorkban részt vettem egy ülésen, egy ENSZ ülésen, és az a tapasztalatom, hogy tudomásul kell vennünk, hogy az ensz az EU-t mindig is példának tartották. Például megfeleltünk a Pekingi konferencia 12 kötelezettségvállalásának, ragaszkodtunk a férfiak nők közötti esélyenlőséghez, és mindenki rólunk vett példát. A tavalyi évben az ENSZ cselekvési terve a nőkre irányult. Most a nőkkel szembeni erőszak áll a középpontban, egy millió áldozatot követett, ez ne felejtsük el, hogy rengeteg nő szenvedi meg ezt az erőszakot. Az Európai Uniónak is fel kell lépnie ezen a területen vannak területek, akik nem akarnak erről, vannak országok, amelyek nem akarnak erről tárgyalni. Elnézést, elnök, mondja, kicsit hosszúra nyúlt a beszámolóm. Elnök, most hallgassuk meg a harmadik beszámolót. Elnök úr Franciaország részéről bemutatja azokat a szakpolitikákat, amelyeket a szenátus valósít meg. Köszönöm, elnök asszony, százszerzalékban egyetértek azokkal a szavakkal, amelyek elhangzottak az imént az előttem szólók részéről. A nők és férfiak közötti esélyelőség kérdése nem csupán női kérdés, és ez az oka annak, ami miatt ma ellátogattam ide, hogy képviseljem a francia köztársaság szenátusát. Hölgyeim és uraim, a válság, gazdaság és pénzügyi válság szociális kihatásai, amelyek sújtják Európát és a világot, ma az egész Európai Unió, illetve országai figyelmére számot kell, hogy tartsanak. Ezen küzdelemben, amelyet napról napra le kell folytatnunk a munkahelyek védelme érdekében, illetve polgáraink védelme érdekében, Nos, nagyon sokat tanulhatunk ezen küzdelemben azon szakpolitikáktól, amelyeket szomszédországunk, illetve partnereink megvalósítottak. Ezért vagyok nagyon hálás a Nőjogi Szakbizottságnak, illetve a megközötti esélyőségi szakbizottságnak az Európai Parlamentben, illetve elnökének Mikael Gustafssonnak, hogy megszervezték ma ezt a találkozót, hogy erről a fontos témáról vitát folytassunk. A női jogok védelmének szerepéről, hogy milyen szerepet játszhat ez a gazdasági válság hatásainak csökkentésében. Köszönetet mondok a szakbizottságnak, hogy előadhatom ezt a beszámolót, illetve azokat a jogalkotási rendelkezéseket, amelyeket a francia parlament, a szenátus és a nemzetgyűlés elfogadott, illetve azt az ajánlást, amelyet a Szenátus Nőjogi Bizottsága kialakított, hogy hozzájáruljon a jellegi projekthez. Egy pontra szeretném felhívni a figyelmet, amely fontosnak tűnik számomra. Itt uh, a nők és férfiak uh, egyenlő hozzáféréséről van szó a vezető feladatokhoz, ez nem csupán a gazdasági igazságosság követelményének tűnik, hanem sokkal inkább egy ösztönzőnek, hogy javítsuk a vállalatok irányítását és a tagállamokét is. Évek óta tanulmányok készültek Európában és az USA-ban, és ezek megmutatták, hogy a nők, férfiak nagyobb részvétele a vállalatok irányítási testületében értékes eszköz lehet. Ez egy különböző vezetési stílust jelent, másfajta érzékenységet a vészhelyzetekre, és a nők kedvező módon járulhatnak hozzá e módon a döntéshozatali folyamathoz. Természetesen a vezető testületekben a nők részvételének növelése önmagában nem jelent megoldást a problémára, de nagyon nagy jelentősége van ennek most a válság hátterében. Franciaország ezen a területen úttörős szerepet akart vállalni kvóták bevezetésével, amelyek lehetővé teszik a nők részvételének fokozatos növelését a vezetőtestületekben, a nagyvállalatoknál. A kezdeményezés francia képviselő kollégámtól indult, Marizsó Zimmermantól, aki akkoriban a nőjogi delegáció elnöke volt a nemzetgyűlésben. Ő lefolytatta küzdelmét, és éppen ezért most fejet hajtok itt előtt ezért. A 2011. január 27-i törvény, amelyet a parlament elfogadott, a felügyelőbizottságokat, igazgató tanácsokat illeti a tőzsdéhez jegyzett vállalatok, illetve közváltok esetében két szakaszból áll ez. A három évben 2014-ig itt ezen vezető testületekben legalább 20%-os kell, hogy legyen a nők aránya. Három évvel később pedig, tehát 2017-ben a nők aránya a vezető testületekben el kell, hogy érje a 40%-ot. Ezen rendelkezések már meghozták hatásukat, és egy vizsgálat, amelyet 2010 október, 2012. októberében folytattak le, megmutatja, hogy a, az igazgató tanácsok az első 40 legnagyobb francia vállalat esetében jelenleg 25%-ban tartalmaznak nőket. A parlamentünk az európai irányelvről is véleményt mondott, amely a nők, férfiak jobb egyenlőségéről szólt a tőzsdejegyzett vállalatok esetében. Az az állásfoglalás, amelyet 2013. február 5-én elfogadott a francia szenátus, az jelzi, hogy itt legalább 40%-os arányt kell elérni az igazgató tanácsokban de nem fogadtuk el azokat az intézkedéseket, amelyek az igazgatók kiválasztására vonatkoznak. Itt ugyanis mentesítésekről van szó, amelyek az irányelvet gyengítik, és ezzel szemben viszont üdvözöltük az ambiciózus európai irányelvek elfogadását. Van itt még egy rendelkezés, amely garantálja a nők jobb hozzáférését a vezető pozíciókhoz a közférában. Ez a 2012-es március másodikai törvény. Itt szintén 40%-os női kvóta elérése a cél, olyan kinevezéseknél, amelyekre minden évben sor kerül vezető pozíciókba. A nőjogi miniszter bejelentette, hogy a 2012. májusra óta a kinevezések 16%-a esetében nő kapta meg a pozíciót. A ö, kormányban önök tudják, hogy ö, szintén jelentős a nők aránya. A parlamentben ö, itt fontos a hatalmi ágak szétválasztása, de a 2012-es május törv, májusi törvény értelmében a fran, jelenlegi francia kormány az első olyan kormány, ahol ö, ugyanaz a nők és a férfiak száma. Ennek szimbolikus jelentősége van, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert amikor arról férünk, beszélünk, hogy a nők hozzáférjenek a legnagyobb vezető testületekben a fő pozíciókhoz, ennek a kormányra is kihatása van. A nőjogi uh, miniszt miniszter intézkedéseit kísérik olyan rendelkezések, amelyek mérik a törvények kihatását a női-férfi esélyegyelőségre. Jelenleg egy kísérlet zajlik tíz akadémia részvételével annak érdekében, hogy a nemi sztereotípiákat megszüntessük. Ezek a törvények felgyorsíthatják ezeket a folyamatokat, de nem változtatják meg a mentalitást, és a mentalitás megváltoztatását a legfiatalabb korban már az óvodában kell kezdeni, ahol is már uralkodnak a közhelyszerű elképzelések a gyermekek esetében és a nemes szerepekről. Az esélyesség megvalósításához létrejött egy magas szintű esélyegyelőségű tanács, amelyben a miniszterelnök is részt vesz. Szerintem a férfiak és nők esélyegyelőség egy előfeltétele a bármiféle esélyegyelőségnek. Ezért szavaztam meg azt a törvényt, amely ezen sztereotípiek elleni küzdelemre irányul. Így módon az állam politikája nagyobb figyelemmel lehet a nők helyzetére, különösen azokéra, akik gazdaságilag sérülékeny helyzetben vannak, és különösen erősen érintik őket a válság hatásai. Ennek szentelném a beszédem második részét. A statisztikai adatok a gazdasági miniszter részéről megmutatják, hogy azok a nők, akik körülbelül az aktív népesség felét teszik ki, 75%-át teszik ki az alacsony jövedelmű ö, lakosságnak. Jelenleg az alacsony jel, ö, jövedelmű foglalkoztatottak, főleg nők, akik egyedül nevelik gyermekeiket, részmunkaidőben dolgoznak, a szolgáltatási ö, ágazatban, vagy a nagykereskedelemben, vagy kevésbé ö, jól jövedelmező szolgáltatások területén. Ők különösen sérülékenyek a munkaerőpiac változásaira, és a szegénység fenyegeti őket. A gazdasági tanulmányok megmutatják, hogy a gazdasági válság 2008-ban először a férfiak munkahelyét fenyegette, sok munkahely szűnt meg az iparban, amely olyan ágazat, amely hagyományosan főleg férfiakat foglalkoztat. A nők, akik a szolgáltatás ágazatban dolgoztak, őket nem érintette akkor még ilyen erősen a válság. De aztán a nők munkanélküliségek 2009-ben megkezdődött, és most már 36% a férfi munkanélkülök száma, 55% a női munkanélküliek száma, és uh, itt nem csupán a és nők vannak érintve, hanem a részmunkaidő időtartama maga is csökkent, néha akár 15 órára is hetente. Ez 4,8 millió alkalmazottat érint, akik olyan ágazatokban dolgoznak, ahol a kevésbé képzett munkaerőre van szükség, és mindez a nők 80%-át érinti, akiket a szegénység veszélye fenyeget. Jelenleg a részmunkaidőre számos szabály és védőgarancia vonatkozik, de ezeket meggyengítik azok a lehetőségek, derogációs lehetőségek, amelyek a kollektív munkaszerződések keretében rendelkezésre állnak. Itt a gyengébb jövedelem és gyengébb nyugdíj fenyegeti a részmunkaidőben dolgozókat. Nos, elnök úr, előadásomat be is fejezem. A gazdaság és pénzügyi válság más-más hatásra járt a nőkre és a férfiakra. A delegációnk a szenátusban 2012-ben egy nagyon fontos kezdeményezést indított a Nők és a Munka címmel. A cél a túlórák bérezésének javítása, a védelmi garanciák beépítése, a szociális jogokhoz való hozzáférés garantálása a részmunkaidőkben dolgozók számára, az állam és a szociális partnerek párhuzamosan dolgoznak ezen, és az interprofesszionális ágazatban 2013-ban egy megállapodást írtak alá, melynek célja az, hogy a túlórák jövedelmezését javítsa, és minimális munkaidőt írjon elő a részmunkaidőben dolgozóknak, melyet 24 órában rögzítenek, kivéve a 25 év alattiakat. Nos, Jelenleg mindezen rendelkezéseket be kell illeszteni a munka törvénykébe egy olyan törvénytervezet révén, amelyről a parlament tavasszal fog vitázni. Köszönjük szépen, elnök úr! Most pedig még nyolcan kértek szót. Különböző parlamenti frakciókból. Kérem, hogy szigorúan tartsa ebből a két perces felszólalási időt, hogy ne fussunk ki az időből, és behozzuk az késedelmet. Megadom a szót Matrály asszonynak Magyarországról. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! a jelen gazdasági válságban a családok biztonsága miatt különösen segteni kell a nőket hogy ne a család vagy a munka hanem a család és a munka relációjában tudjanak gondolkodni. az európa two thousand and twenty stratégia célkitűzéseinek megfelelően magyarországon is nemzeti reformprogramokat indtottunk el. néhány speciális jelenséggel találtuk szembe magunkat a devizában történő e- eladósodottság nem a gazdálkodó szervezeteket hanem a magánembereket sújtotta. a válság jelei már two thousand and three ban jelentkeztek amelyekre az emberek idő előtti nyugdjba meneküléssel reagáltak. az inaktívak száma gy jelentősen megnövekedett miközben a munkanélküliségi ráta alig változott. A 2010 után a magyar kormány stratégiaváltással a munkanélküliség kezelése helyett a foglalkoztatás bővítésére helyezte a hangsúlyt. Az alaptörvény szellemében megszületett az új munkatörvénykönyve, mely többek között elősegítette az uniós flexi törvényekhez hasonlóan a nők részmunkaidős foglalkoztatását. 2012 második és harmadik negyedévében a nők minden korcsoportjában nőtt a foglalkoztatottak száma, Magyarországon 2012-ben 60 ezerrel 1,8 millióra emelkedett a 15 és 64 év közötti női foglalkoztatottak száma. A növekedés 15%-a a munkanélküliek belépéséből, 85%-a pedig az inaktívak csökkenéséből adódott ilyen előzmények után hirdette meg a magyar kormány two thousand and twelve őszén a munkahelyvédelmi akciótervet. a foglalkoztatottsági fordulat elérésére egy világos jelentős adóelőnyt biztostó programot dolgozott ki a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben foglalkoztatók számára a meglévő munkahelyek megőrzése és az új munkahelyeknek a megteremtése megvédése volt a célja a munkahelyvédelmi akció one milliárd eurónak megfelelő összeget hagy a munkáltatóknál továbbá csökkenti az adminisztrációt és gy biztostani fogja azt a célt amelyet a magyar kormány kitűzött nevezetesen azt hogy one millió új munkahelyet hoz létre. two thousand and thirteen végéig az akciótervet továbbfejlesztve családbarát munkaerőpiac erőstésére szolgáló alternatívákat készítettünk elő és elindult az első munkahely garancia program a twenty év alatti fiatalok számára. köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Merci beaucoup, madame. Euh, köszönöm szépen, asszonyom. Most átadom a szót euh, Marian Vaszélyevnek a román szenátus részéről. to Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek, és gratulálni önöknek ahhoz, hogy megszervezték ezt a mai ülésünket. Engedjék meg, hogy románul beszéljek. Nagyon rövid leszek. În primul rând, vă mulțumesc pentru ocazia fericită de a... Először is köszönetet szeretnék mondani az alkalomért, hogy ellátogathattam ide, és ehelyütt nem szeretnék technikai jellegű beszédet tartani statisztikákkal és számadatokkal, csupán néhány szót szeretnék szólni, melyek szívből jönnek, és a mai téma, tehát amiről itt szó van, nagyon fontos, a nők helyzete, nos, én a szenátus képviselője vagyok, a PPD párt képviselője, Rem, Nos, ö, ö, a német, ö, a román lakosság szociális elégedetlenségének adtunk hangot. A pártunk különös módon foglalkozik jelenleg ezzel a témával. Két szempont fontos. Mi vagyunk az egyetlen párt, amelyet nő vezet, és ahol a nők a legnagyobb számban vannak képviselve a parlamentben. Az esélyegyelőségi szakbizottságban egy férfi volt az elnök, és az elmúlt években csak nők vezették ezt a bizottságot. Gyakran problémáink is voltak, de most ezekről a problémákról nem szólnék, van egy együttműködés a megkülönböztetés ellenében. 20 év már egy bizonyos idő, és nagyon sok ö, ö, település vezetője is nő, 70%-ban akár a politikai életben is erőteljesen jelen vannak a nők. Szeretném elmondani, hogy a nemzeti parlamentekben 30%-ban vannak akár a nők képviselve, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos út, fontos, hogy nők erősebben részt vegyenek a döntéshozatalban. Sajnos az előadó rendkívül gyorsan olvassa fel a beszédét. Most az előadót megszakítja az elnökasszony. Itt most 22 nyelvre történik a tolmácsolás, elnézését kérem, a két perces felszólási időt már meghaladta, és ezen kívül nagyon gyorsan szólt az előadó visszakapja a szót. Köszönöm elnök asszony. Tehát azt mondtam el, hogy a válságból való kilábalás bizonyítja, hogy a nőket igenis erősebben be kell vonni a döntéshozatali folyamatba, a jogalkotásba, és úgy szintén Európában, és a nemzeti parlamentek jogalkotási folyamatába úgy szintén. Nos, mi a pártunk részéről egy jogalkotási javaslattal élnénk Romániában amit remélhetőleg a többi párt is támogat majd. Romániát illetően szeretném önöket biztosítani, hölgyeim és uraim, hogy a románok esetében nagyon fontos a nők részvétele ezen testületekben, és a Schengeni integrációs folyamat véghezvitele is rendkívül fontos számunkra. Remélem, hogy mindent meg tudunk tenni, a, hogy ellene hassunk, hogy senki ne álljon a román nép akaratának útjába. Köszönetet szeretnék mondani, mindenkinek köszönetet mondanék valamennyi anyának, nőnek ezen alkalommal. Ennek azonnal Anna Birsal kap szót. Románia másik képviselőháza részéről az alsóház részéről. Kérem, hogy ne olvassanak fel túlságosan gyorsan, tartsák tiszteletben a tolmecsest, és maradjanak a két perces felszeres időben. Köszönöm szépen a szót. A PDL párt tagja vagyok, és váratlan ö, null, ö, Történik a válság, most főleg munkahelyekre van szükség, és főleg szociális munkahelyekre. Nagyon sok nő, főleg nő vesztette el a munkahelyét, egyre nehezebb munkát találni, és ezért nők számára óriási probléma, hogyha egyáltalán van munkahely, hogy megtartsák a munkahelyüket. A gazdasági válság az emberek biztonságérzetét jelentősen alásta, és ez most már a családokat is elérte, a család és munka kijátszása egymással szemben egyre élesebben jelentkezik, a nőknek nagyon sok szeretnek kell megfelelniük. És közben persze tudjuk, hogy továbbra is van testi erőszak családon belül, és pénzügyi típusú erőszak, kiszolgáltatottság, a nők gyakran arra kényszerülnek, hogy elfogadják a fizikai erőszakot, mert pénzügyileg rászorulnak férjékre. Tehát komoly a diszkrimináció mind otthon, mind a munkahelyen, és mondom, a munkahelyek megőrzése is most már óriási kihívás. Arról nem is beszéltem, hogy a vezető posztokon pedig továbbra is alacsony a nők részvétele. Pont a kormánya megpróbálja ezeket a problémákat orvosolni. Én, mint szocialista képviselő, magam is részt vettem egy új törvény kidolgozásában. Jövő héten nyújtjuk be ezt a parlamentnek, és ennek az a lényege, hogy a nőknek és férfiaknak egyenlő esélyeket biztosítson röviden még lezárnám, az Európai Ügyek Bizottsága, amelynek ugyancsak tagja vagyok, folyamatosan napirendén tartja a témát, és mi is vélemény, több véleményt is kidolgoztunk 2012-16-os időszakra vonatkozóan. A, az emberkereskedelem, a nőket érintő emberkereskedelem témájáról és sok egyéb európai témáról. Köszönöm. Merci. Euh, je passe maintenant la parole. Köszönöm. Most Ciprus képviselőjének, Fitis úrnak adok szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy részt vettek ezen az ülésen, és egy ilyen fontos témával kapcsolatban szólhatok, amely valamennyünket foglalkoztat. Gratulálok a Nőjog és Esélye Egyenlőségi Szakbizottságnak az EPI részéről, hogy elindított ezt a kezdeményezést, és gratulálni szeretnék az előadóknak, és nagyon érdekes beszámolókat tartottak. Azt hiszem, hogy a gazdasági válság kihatásai nem semlegesek, ami a nemeket illeti mert ez természetesen kapcsolódik a klisékhez, a szerep elképzelésekhez, az előítéletekhez, a nők vonatkozásában, illetve a nők társadalomban betöltött szerepéhez kapcsolódóan. A nők érzékenyebbek erősebben érintik őket a gazdasági válság kiadásai. Ezen kívül a megtakarítási intézkedések, amelyeket a tagállamokban foganatosítottak, amelyeket a trojka kényszerített ránk, még tovább élesítették ezt a problémát. A szociálpolitikai szempontok meggyengültek, a szociális társadalombiztosítási utatások gyengültek, mindez a megtakarítási intézkedések keretében. Ez érinti a közszolgáltatások ágazatát, és különösen a nőket, hiszen ők többségében foglalkoztatottak a közszolgálatoknál. A felszólásom keretében valamit szólnék a ciprusi gyakorlatokról, tapasztalatokról, egészen röviden. Itt a nők integrációjáról, illetve reintegrációjáról van szó a munkaerőpiacra, illetve a szerepük erősítéséről. Ez a ciprusi kormány egy prioritása. Ezen kívül azon ágazatokban, ahol főként nőket foglalkoztatnak, ott nagyon nagy figyelmet kell szentelni ezen fellépéseknek. A 2007-2013-as többes pénzügyi keretben nagyon sok fellépés volt a nők munkerőpiaci integrációjára irányulóan. Az elmúlt években Cipruson nagyon erőteljesen növekedett, sőt a legerősebben a munkanélküliség az EU-ban, együtt Spanyolországban és hogyha megnézzük ezeket a százalék arányokat, akkor láthatjuk, hogy a nemek közötti különbség megváltozott az elmúlt években. A statisztikai adatok szerint 2012. harmadik évben a nők 12%-a volt munkanélküli, a, a férfiak 12%-a, a nők 11%-a e, volt munkanélkül. 25,6% és 27% volt a, ez a munkanélküliségi arány a férfiak, illetve a nők esetében. Az idegenforgalmi és gazdasági minisztérium intézkedéseket indított, amelyeket az EU társfinanszíroz. Aztán itt vannak a szociális részletek, az, részlegek az egyes minisztériumok részéről. Itt szintén vannak olyan intézkedések, amelyeket az EU szociális alapja finanszír, társfinanszíroz. Aztán itt van még a munkaerőpiacról való reintegrációs terv, itt is van az ESZA részéről egy társfinanszírozás, és aztán a munkaerőpiacok, illetve a növekedés esetében szintén az ESZA-tól kapunk társfinanszírozást. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Köszönöm, hogy kiemelte az Európai Szociális Alap szerepét. Azonnal át is adom a szót. Tagjelölt ország képviselőjeként Toprák asszonynak Törökországból. Ah. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rá szeretnék mutatni arra, kicsit menjek közelebb a mikrofonjához, nagyon halkan hallatszik csak a hangja. Köszönöm. Tehát a gazdasági válságnak paradox hatásai is vannak a nőkre vetítve. Mire is gondolok? A válságok idején ö, gyakran a nők iránti igény részben nő, mert ö, kevés már az egykereső a családban, és a gazdasági válság idején a vállások száma is megnő. Ez korrelál ugyanezzel a kérdéssel. Tehát egyfelől hirtelen a nők munkájára is szüksége van a társadalomnak, a család szintjén, ugyanakkor egyre kevesebb a munka. És ilyenkor tipikusan nem magas beosztásba kerülnek a nők, ha egyáltalán találnak munkát. Alacsony szinten a, a munkáltatók pedig kifejezetten szeretik a nőket, mert a nők ö, gyakran szívesen dolgoznak részmunkaidőben, ez rugalmasságot ad a munkáltatónak, a nőnek persze ö, szociális biztonságát veszélyezteti. Ezek a fluktuációk a munkaerőpiacon a válság kapcsán a női munkaerőpiacon tükrében azt szeretném megtudni, hogy van-e különbség önök szerint a között, amit az egyes nemzeti parlamenteknek a probléma megoldása érdekében kellene tenniük? Tehát hasonló vagy különböző a probléma az országokban, és normális gazdasági fejlődés idején és válság idején miben különböznek ezek a stratégiák. is elfelejtettem bemutatni magam én. A török parlament ellenzékében a CHP párt és a Szociáldemokrata párt tagjaként politizálok, és egyben a első egyenlőségi Bizottság alelnöke vagyok. Köszönöm a beszámolóját. Most pedig eh, hallgassunk meg egy lengyel szenátusbeli képviselőt, akinek megpróbálom kimondani a nevét, Mozanovska asszonyról van szó. Elnézését kérem a neve kiejtéséért. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a szakbizottságnak, az Európai Parlament Nőjogi Szakbizottságának, ezért a parlament közé találkozóért, valamint a panelbeli előadók beszámolóiért. Ezek megmutatják, hogy a nők képesek választ találni erre a válságra, mert a női vállalkozások potenciálja rendkívül jelentős. Szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy ami a nők potenciáját illeti, a jogok egyenlőség és az esély egyenlőség kulcs tényezőt jelent annak érdekében, hogy valorizálni tudjuk a női vállalkozók potenciáját és szakmai képességeit. Biztonságra van szükség a nők valamennyi, életének valamennyi területén, a szakmai életben, a magánéletben, a család életben, úgy szintén Tehát biztonságra van szükség a nő maga számára, de a családtagjai számára is, hiszen gyakran a nők ö, ö, maguk foglalkoznak családtagjaik igényeivel, ami a szakmai élet és a ö, magánélet összeegyeztethetőségét illeti, ez a biztonság különleges jelentőséget nyer. Köszönetet szeretnék mondani a férfiak hozzászólásaiért is ma, mert fel kell hívni a figyelmünket az együttműködésre, anélkül, hogy túlságosan feminista húrokat pengetnénk. A lengyel parlament intézkedéseket hozott, hogy a nőket védje, illetve hogy megkönnyítse a nők belépését a munkaerőpiacra, innovatív eszközökkel. A nők 46%-et teszik ki az aktív kereső népességnek Lengyelországban. Még mindig fennáll a bérszakadék. Mi flexibilis megoldásokat javaslunk a munkaerő tekintetében, amely nem fix, és megpróbálunk összpontosítani a fogyatékkal élők problémájára is, a szakszervezeti felelősségre, a helyi önkormányzatokkal való partnerségre, valamint azon nőkre, akik éppen a közelmúltban adtak életet gyermeküknek, valamint azon nőkkel is foglalkozunk, akik 50 év felettiek. Itt főként a szakmai kibontakozás segítéséről van szó, valamint a társadalmi életben való részvitelről. Elnök, köszönöm szépen. Az elnök megszakította a felszólalót. Kérném, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időt, mert még nagyon sok előadásunk van. Most Kazaka asszony kap szót Lettországból. Yes, hello dear members. Igen, tisztelt képviselők. Igen, a lett parlamentet képviselem, és szeretném hangsúlyozni a következőket. Először is köszönöm a hozzászólásokat, amelyek arról szóltak, hogy hogyan lehetne a nők részvételét erősíteni. De nagyon fontos az, hogy a politikai döntéshozatal során is erősítenik a nők szerepét. Néhány adatot szeretnék közreadni a nők részvételéről a nemzeti parlamentekben. Lettország esetében 23%-a a parlamenti képviselőknek nő, és 27%-a a nőknek miniszter a kormányban. Az Európai Parlamentben 35% az arány a nők esetében. kiemelhetném az egyik északi ország adatait, Finnország adatait, ahol már száz éve szavazhatnak a nők, és a nőknek 50%-a van jelen a parlamentben. Tehát száz évet telt Finnországban kvóták nélkül azt, hogy elérjék ezeket a százalékos arányokat. Tehát mit kívánunk mit tenni az elkövetkező tíz évben? Vannak kvóták, például az Európai Parlamentben a nők, női képviselők számára, és lehetne ez egy ajánlás a nemzeti parlamentek számára, és... Köszönöm szépen, hogy foglalkozott ezzel a problémával. Az utolsó hozzászóló Erkar Kara asszony Törökország részéről második beszámoló Köszönöm, asszonyom. Gratulálni szeretnék valamennyi hozzászólónak. Az európai gazdasági válság nem sújtotta annyira Törökországot, ennek ellenére az elmúlt évben török képviselők bizonyos intézkedéseket foganatosítottak, hogy a nők foglalkoztatottságát javítsák minőségben és mennyiségben egyaránt. Itt van egy Esélyegyelősségi Bizottságnak van egy albizottsága, amely 2012. október 15-én kezdte meg munkáját. A bizottság mostanáig három ülést tartott, a következő ülésre március 21-22-én kerül sor Kucsailli megyében, egy olyan tevékenység keretében, amely magában foglalja a konkrét intézkedések javaslatát is a közhatóságok irányában, a helyi önkormányzatok irányában, és az NGO-k felé is, közé tesszük ezeket a tevékenységeket. Ami a 2011. február 25-i törvény hatályba lépését illeti, a szülési szabadság 16 hétre növekedett, és a szülési szabadság illetve a gyermek gondozási szabadság 24 hónapos időtartammal bevezetésre került nők és férfiak szemére egyaránt. Végül elnök asszony, Carmen Cantalina asszonynak szeretnék gratulálni. A megkülönböztetés ellenes bizottság tagjaként nagyon nagyra tartom azt, amit Kármen asszony az imént mondott. Beszéltünk itt pszichológiai problémákról, mint például a depresszió, amelyek súlyosan sújthatják a nőket. Szerintem szemításba kell venni ezeket a problémákat, és fel kell lépnünk a, persze a gazdaság és pénzügyi problémák ellen is, de ezek természetesen befolyásolják a családot, a gyermekek nevelését, és hogy is mondjam, valamilyen módon meg kell próbálnunk megszüntetni valamennyi ilyen problémát, de a pszichológiai jellegű problémák igen sok drámai eseményt okozhatnak majd véleményem szerint a jövőben. Köszönöm szépen elnök, köszönöm valamennyi felszólalónak a hozzájárulását, a beszámolóját, Európa valamennyi szögletéből, köszönöm a panel előadóinak is, szeretném üdvözölni az európai parlamenti képviselőket is, akik részt vesznek ezen munkákban, és most átadom az elnöki tisztet Gustafsson elnök úrnak. A harmadik panel előadásai következnek, és arról fogunk beszélni, hogy az Európai Unió hogyan támogatja a tagállamokat a gazdasági válság idején. Now have an opportunity to, to hear about... Uh, és eljött az alkalom arra, hogy meghallgassunk egy kompetens vezetőt ebben az ügyben. Először is tehát sor kerítünk Andor biztos úr videó üzeneten ére, ma nem tudott eljönni hozzánk, de úgy gondolta, hogy annyira fontos ez a téma és ez a tanácskozás, hogy videó, videó üzenetet intéz hozzánk. Tehát hallgassuk meg először Andor biztos urat, és utána pedig folytatjuk az eszmecserét. Remélem, hogy a technika beállt, és akkor a képernyőn követhetjük Andor biztos úr üzenetét. It will come. Vice Chair, Honorable. Alelnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, valamennyiüket sok szeretettel üdvözlöm, különösen hölgy kollégáimat ezen a fontos napon. Nem tudok ma önökhöz menni, de engedjék meg, hogy ilyen távüzenet formájában forduljak önökhöz. El kell gondolkodnunk ezen a napon, azon, hogy meddig jutottunk a nők egyenlősége, és főleg munkahelyi egyenlősége területén. A munkaerőpiac integrációja a nőknek az egyik legjobb társadalom közérzetére ható eszköz. A nemek közötti egyenlőség nem csak alapvető jog, hanem a növekedés, a jólét és a versenyképesség szempontjából is fontos Európának. A lakosságunk egyre idősebb, a születések száma csökken, és egyre jobban felmerül a kompetenciák hiánya, és ebben a kontextusban a nemek közötti egyenlőség és a nőkben rejlő potenciál kihasználása nagyon időszerű kérdés. A válság nem tett jót a nemek közötti egyenlőségnek. Első pillanatban persze először a férfiakat érintette a dolog, a, az építőágazatot, az autógyártást, ahol férfiak vannak többségben. De azóta a közalkalmazásban állók körére áthúzódott a válság, és így viszont ö, elsősorban a nők szenvednek tőle. Ez abból ö, is következik, hogy a közférában a nők aránya ö, jóval magasabb, mint a férfiaké, és tipikusan olyan ágazatokban, mint a gyermekekre való felügyelet, a, az oktatás, női szakmák, és ezeket különösen súlyosan érinti most a válság, és így a női jogok érvényesülését is. A tények azt mutatják, hogy a nők foglalkoztatottsági szintje az EU országok között ugyan nagyon különböző, de miközben 70%-os volt a férfiak foglalkoztatottsága az EU 27 ország átlagában, a nők átlagos foglalkoztatottsága csupán 58,5%. 10 férfiból egy dolgozott részmunkaidőben, ugyanakkor 10 nőből három tette ugyanezt. A részmunkaidős foglalkoztatás jó lehetőség lehet, de automatikusan kevesebb fizetést, kevesebb továbbképzést, alacsonyabb munkahelyi biztonságot és nyugdíj jogosultságot generál. Ez részben annak köszönhető, hogy sok háztartási gyerekfelületi munka gyakran fizetetlen marad. Ez főleg a fiatal nőket érinti. Az ideiglenes munkavállalás is megint csak a fiatal nőkre jellemzőbb inkább, és előfordulhat, hogy a nők gyerekvállási készségét is beszűkíti. Ezért a munkaerőpiac szegmentációja súlyos hatásokkal jár, és külön kell a fiatal nőket elsősorban segítenünk. Nagyon sok egyéb faktor is szerepet játszik a nők munkaerőpiaci szereplésében. Ezeket a parlament saját kezdeményezési jelentésében már kimutatta, ennek a címe az Impact of the Economic Crisis on Gender Equality and Women's Rights volt. Ahogy Morán Sártyé mondja, az előadó is rámutat, a nők munkakörülményei egyre bizonytalanabb munkahelyek jellemzik a munkakörülményeket, és a jövedelemük is jelentősen csökkent. Tovább nőtt a férfiak és nők fizetése közötti különbség, és a, a munkanélküliségi támogatása is különböző, és jelentősen megnőtt a ideiglenes, a részmunkaidős és egyéb ö, biztonságot nem adó munkavállalások típusa, ennek a száma. Az OECD országokban ö, ugyanakkor azt látjuk, hogy sokkal több, még a műszaki tudományok területén is ö, a, a nők, diplomásnak nők aránya, tehát azokon a területeken, ahol a munkaerőpiaci igény magas, pont ott nem tudnak a nők elhelyezkedni képzettségük ellenére sem. Ezért sokkal több gyakorlatra lenne szükség, tehát gyakorlatvégzés lehetőségre nők számára, és külön karrierépítési stratégiára. Hölgyeim és uraim, az ideiglenes részmunkaidő és foglalkoztatás, az egyszülős családok, ugye, sonka családok, mind-mind egy irányba mutatnak, és sajnos ö, azt mutatják, hogy 12 millióval több nő szegény az Európai Unióban, mint ahány férfi. És most, hogy költségvetési megszorítások vannak, a szociális védelem megvédelme a fő feladatunk, ki kell emelnünk a szegénységből az abban élőket, és főleg a nőket. Ugyanakkor a szociális kiadások felfoghatók befektetésként is. Ezért is hívjuk Social Investment Package-nek a két héttel ezelőtt elfogadott jogalkotási javaslatunkat, amely a részmunkaidősből a teljes idős foglalkoztatásba szeretné átterelni a nőket, és jobb gyerek felvigyázási és iskolai napközis ellátás révén. Az európai szemeszter során kilenc tagállam kapott országspecifikus ajánlásot, ajánlást a nemek közötti egyenlőség témájában, és ezeknek a többsége arra irányult, hogy jobb gyermek megőrző intézményrendszer alakítsanak ki a tagállamok, és a családok második keresőjének a pénzügyi biztonságát garantálják. Az európai strukturális alapok jól felhasználhatók erre a célra. A szociális alap persze meg eleve, ennek komoly hozzáadott értéke van, a nemek közötti egyenlőség segítésében. A bizottság a következő programozási időszakra ezért azt javasolja, hogy ezeket jobban ki kell aknázni. A bizottság üdvözli azt, hogy az Európai Parlament és a Tanács között megállapodás született a decemberi informális háromoldalú egyeztetés során ezekben a témákban. Ennek eredményeképpen világos gender mainstreaming kötelezettsége van a tagállamoknak, amelyeket horizontálisan alkalmazniuk kell valamennyi politikájuk és programjuk során, amelyet a szociális alapból kívánnak finanszíroztatni. Hölgyeim és uraim, a teljes körű nemek közötti egyenlőség lehet, hogy államképnek tűnik, de amint közelebb kerülünk hozzá, ugye elillan a szemünk elől tipikusan a déli báb. De ha megragadjuk a jelen lehetőségeit, és a nőkben rejlő potenciált jobban kiaknázzuk, akkor nem feltétlenül kellene bekövetkeznie. We can of course not thank him personally because... Természetesen nem tudunk személyesen köszönetet mondani Andor úrnak, mert nincs itt körünkben, de nagyon hálásak vagyunk azért, hogy videó üzenetét eljutatta hozzánk, ez nagyon fontos a konferenciák szempontjából, és köszönöm szépen tehát még egyszer Andor biztos úrnak, illetve a bizottság képviselőinek. Most folytatjuk a munkánkat, és arra fogunk beszélni, hogy a Nőjogi Szervezettség mit tett a saját jelentésével erre utalt Andor is a beszédében, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy Mori és Satyi asszony kitörő munkát végzett, mert nem a legkönnyebb feladat az a bal oldalról, a jobb oldalra kiindulva beszélnek a kérdésekről. Általában a bal és jobb oldal nem élt egyet a gazdasági kérdésekben, de Morasácsi asszony mindent megtett annak érdekében, hogy közös nevezőre jussunk számos kérdésben. Nem fogom elmondani, miről fog beszélni, mert ezt ő fogja megtenni, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy ilyen keményen dolgozott és kitűnő munkát végzett ezzel a jelentés. Tehát öné a szó, tessék. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy először is elmondhatom önöknek, hogy ez a munka a politikai frakciók, illetve árnyékjelentéstevők munkájának összessége ezzel a jelentéssel kapcsolatban, amiért köszönetet kell mondanom. Nem akartuk, hogy ez a téma megossza a politikai erőket, azt akartuk, hogy ezt a témát egy közös politikai témaként kezeljük, és köszönetet mondok a kollégáknak, akik ebben a szellemben fordultak a tagállamokhoz. Azt hiszem, hogy a nők és a férfiak esélyegyelősége a munkában semmiféle esetben sem lehet egyetlen politikai frakció ügye, ez egy közös ö, szociális, gazdasági és ö, politikai jellegű probléma. Köszönetet mondok tehát elnök úr azért, amit tett a Nőjogi Szakbizottság összessége, hogy kialakulhasson ez az átfogó elképzelés. Jövő héten pedig sor kerül majd a szavazásra a plenáris ülésen, és azt fogja megmutatni, hogy valóban sikeresek voltunk ebben a munkában. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni ezen munkát, illetően ez a módszer. Kétféle módszerünk volt. Az egyik a helyzet elemzés, a különböző szakpolitikák összevetése, annak érdekében, hogy egy első széleskörű egyetértést tudjunk kialakítani a Nőjog és Esélyegyenlőségi Bizottságon belül, majd pedig a jövő kedden szavazni fogunk erről az anyagról a plenáris ülésen. A munkánk, amely majd online is rendelkezésre áll, nos, ezt megtámogatta egy statisztikai jellegű tanulmány, amelynek már tegnap bemutattuk az első eredményeit, és az elemzési módszer, illetve a statisztikai módszer között sikerült most teljes mértékben összecsengő eredményeket találnunk. Ez mindenféleképpen támogatta munkánkat és tárgyalási munkánkat. A második pont, amelyet szeretnék kiemelni, az az, hogy a válság kihatása. Nos, itt tulajdonképpen felerősíti már az előzetesen létező problémákat valamennyi országban, hiszen eddig egész egyszerűen csak eltakarták, elfették a problémákat az egyes tagállamokban, és senki nem kezelte ezeket, ezeket úgy vették, mint nem létező problémák. Itt van például a bérszakadék problémája a nők és a férfiak között, vagy a részmunkaidős foglalkoztatás problémája. A nők nagyon nagy többséget alkottak ezen a területen, vagy akár itt van a határozott idejű munkaszerzősek problémája, ott szintén főként a nők vannak érintve, és országról országra megvannak a részletes statisztikák, ezekhez hozzá lehet férni minden egyes országot illetően, és lehet látni, hogy mit tesz Európa, és mit tesznek az egyes országok ezeken a területeken. Tehát itt van a határozott idő munkaszerződés, a részmunkaidő, a bizonytalan munkakörülmények általánosságban, ezek már léteztek, és itt a nők voltak inkább érintve. A válság aztán rendkívül erősen sújtotta a nők sérülékeny helyzetét a foglalkoztatásban, és jelentősen fel is erősítette ezt a sérülékenységet, mert a gazdasági válság során akár az állami, akár a magánágazatban a határozott idejű munkaszerződések, a részmunkaidősek, a bizonytalan munkakörülmények között foglalkoztatottak voltak azok, akik elsőként szembesültek a gazdasági válság hatásaival. Aztán itt van még egy harmadik pont. Nagyon sokat vitáztunk politikai fogalmakkal, illetve a tanácson belül az állam és kormányfők nagyon sokat vitáztak. Egyesek azt mondták, hogy én inkább a megszorítások mellett vagyok, mások azt, hogy inkább a növekedés mellett. Most már meg, elmondhatom, hogy ez a vita meghaladottá vált. Itt egyrésztről meg kell valósítani a túlzott elő a eladósodottság megszüntetésére irányuló politikát, de ezekkel párhuzamosan a növekedési politikákat is, mert ahogyan Andor biztos úr az imént elmondta, a megfelelő gazdasági és társadalmi állapota Európának a munkaerők, munkahelyek fejlesztésén keresztül valósul meg, illetve azon keresztül, hogy a nők foglalkoztatási helyzetét javítsuk. Tehát ne állítsuk szembe ezt a két stratégiát, hanem európai, illetve tagállami szinten próbáljuk meg ezeket együtt megvalósítani, ahogyan, kedves elnök úr, együtt megpróbáltunk itt kialakítani olyan szakpolitikát, amely lehetővé teszi ezt a két, kettős cél elérését. Aztán van itt még egy dolog, amivel kapcsolatban nagyon sokat kell tennünk, hogy együtt sikert érjünk el. Három ilyen ösztönző van, főként, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az első a bér szakadék csökkentés a nők, illetve a férfiak között. Tudniuk kell, hogy európai szinten gyakorlatilag a bérszakadék a munkabeálláskor egy nő és egy férfi között 17% körül mozog. És még hozzá kellene tennem, hogy a nők a válság következtében később lépnek be a munkaerőpiacra, noha képzettebbek, mint a férfiak. Ez a bérszakadék, amely már önmagában elfogadhatatlan, ez a nők szakmai élete során egyre csak növekszik. Minden egyes gyermek születése után az OECD tanulmánya szerint minden egyes országban megmutatkozik, tehát, hogy minden egyes gyermek születése 12%-os bércsökkentéssel jár a nők számára a férfiak fizetésével összevetve. Miért is? Mert már az első gyermek születésétől kezdődően a nő kevésbé felelős pozíciót vállal általában, annak érdekében, hogy foglalkozni tudjon gyermekével, miközben a férfi nagyobb felelőssége járó pozíciót foglal el. Tehát már ez, ez egy első tényező. Aztán minden egyes gyermek születésével ez a lefelé ereszkedés lépcsőfokról lépcsőfokra folytatódik, 12%, aztán újra mínusz 12%, aztán a második gyermek után akár 80%-os részmunkaidőben dolgozik a nő, nagyon gyakran, és aztán 30, három gyermek esetében gyakran fél munkaidőben dolgoznak a nők. Tehát lehet lehet, hogy ez a bérszakadék egyre növekszik. Ez azt eredményezi, hogy a nők karrierje nem ível fel olyan mértékben, mint a férfiaké, és elnök úr, ezt újra el fogom mondani, amikor Barozó elnök úrral találkozunk jövő kedden, hogyha majd arra méltat minket, hogy találkozzon velünk. Nem ö, szabad hagyni, hogy a nő karrierje ekként alakuljon. És itt nem az állami vagy a magánszektor testületeiről van szó, vagy ezek döntéseiről, hanem a nők ambícióinak megvalósulásáról a szakmai életben. És elmondom azt is, hogy valamennyi tagállam rengeteg pénzt fektet az oktatásba, a családok is így tesznek, Önre tekintek, asszonyom, hiszem nagyon fontos volt az ön ehhez a témához az imént. És hogyan ö, tudjuk azt elképzelni, hogy egyszer beruházunk egy területbe, aztán ennek nem aratjuk le a gyümölcseit, mert a nőket a munkaerőpiacon kívül hagyjuk, és csak munkaerőjük 50%-et használjuk ki, és hagyjuk, hogy ezekben a kevésbé felelős karrierekben maradjanak. Itt egyetlen ösztönző van, amit kezelni lehet. Egyrészt az oktatást, képzést kell irányítani, a bér egyenlőségre kell törekedni a férfiak és nők között, a család életet össze kell tudni egyeztetni a szakmai élettel, mert minden, annak érdekében, hogy minden egyes gyermek születése ne járjon együtt azzal, hogy a nő egyre inkább kivonul a szakmai életből, és együtt kezelnünk kell a karrier ösztönző is. Tehát ez egy nagyon összetett projekt, és európai szinten, az európai szemeszter keretében, ahogyan Andor biztos úr is elmondta, meg kell ezt tennünk, ugyanakkor tagállami szinten is, minden ország szintjén, közös kritériumok mentén, annak érdekében, hogy folyamatosan mérni lehessen az állami szakpolitikák hatásait, és nem 2013-ban kell felébredni azt mondván, hogy mik is az állami szakpolitika hatásai a válság után. A válság 2008-ban kezdődött, tehát nem hagyhatjuk, hogy ez a probléma egyre inkább elbúrjánozzon, anélkül, hogy erre időben reagálnánk. Szeretném felhívni a figyelmüket egy olyan pontra, amely különösen nagy megdöbbenést keltett bennünk manapság a munkerőfelvételi felvételi kritériumok, és ezt az Euróbarométer felmérése mutatja meg, elnök úr. A három fő, fő munkerőfelvételi felvételi kritérium egy nő esetében a következő. Az a tény, hogy van-e gyermeke, vagy nincsen. Tehát ez egy személyes jellegű kritérium, és megkülönböztető jellegű, negatív megkülönböztetést valósít meg, ez egy eliminatív jellegű kritérium. A második kritérium az, hogy mennyire áll rendelkezésre a munkaidőt, illetően itt beszéltünk a távmunka lehetőségeiről, amely kompenzálni tudná ezt a megkülönböztetést. És aztán a harmadik kritérium, nos ez a fizikai, a külső megjelenés. A szakmai tapasztalat csupán a hetedik kritériumként játszik szerepet egy nő munkahelyi felvételénél. Nézzük meg, hogy mi a helyzet egy férfi esetében. Ez a 27 tagállam szintjén készült felmérés. De mindenki megnézheti, hogy a saját országában mi a helyzet. Az első uh, tobozási kritérium egy férfi esetében a szakmai tapasztalat. A nők esetében a hetedik, a férfiak esetében az első ez a kritérium. A második kritérium a képesítés, a végzettség, továbbra is pozitív kritériumokról beszélünk. A harmadik kritérium pedig a rendelkezésre állás. Az, ami a nő esetében negatívunkként kerül alkalmazásra, ez pozitívunkként kerül alkalmazásra a férfiak esetében. Az a tény, hogy vannak-e gyermekei, ez egy férfi esetében csupán a tizedik kritérium, miközben az első számú kritérium volt egy nő esetében. Láthatják tehát, hogy az Euróbarométer ezen elemzése megmutatja, hogy hol is tartunk jelenleg, megmutatja az európai társadalmat, amelyben élünk, és azt hiszem, hogy amikor valaki elolvassa ezeket a kritériumokat, láthatja, hogy még nagyon sokat tennivaló. Ma délelőtt hallottam, hogy szóltak itt a közhelyekkel szembeni küzdelemről, a sztereotípiákkal szembeni küzdelemről. Persze, hogy ez a küzdelem is részét képezi intézkedéseinknek, de még sokkal összetettebbek a helyzetek, mint ez, amit az imént bemutattam. Aztán egy másik tényezőre is szeretném felhívni a figyelmüket, ez pedig a foglalkoztatási piramis. Az Európai Unióban több éves szakpolitikáink vannak, tehát 2014-2020-as keretben dolgozunk most ezen szakpolitikákon. Most ezen foglalkoztatási piramis esetében a 2020-as előrejelzések szerint tudjuk, hogy az alacsony képesítésű munkák 15%-a el fog tűnni. A magas képesítést igénylő munkahelyek, tehát a piramis csúcsa növekedni fog, mégpedig körülbelül 15%-kal. A SEDEFOP készített CDEFP készített tanulmányokat ezen tárgyban, Tesszaloniki székhelyű ez az intézmény, amivel nagyon erősen együttműködünk. Láthatták valamennyi beszámolóból, minden egyes országból, a szakértők, az előadók részéről, ők is kiemelték ezt a pontot, hogy a nők inkább az alacsonyabb képesítésű munkahelyeket foglalják el, sokkal kevesebben vannak az, a magas képesítésű munkahelyeken, és hogyha nem figyelünk oda, akkor majd meglátjuk, hogy itt a válság egy bizarr hatása érvényesül majd. A válság után az új munkahelyek teremtése úgy alakul majd, hogy átképzést igényel általában az alkalmazottak esetében, és ezen átképzések során a nők biztos, hogy nem indulnak előnnyel. Éppen ezért korrekciós politikákat kell alkalmaznunk, különösen, és itt visszaterek arra, amit Andor biztos úr mondott, az Európai Szociális Alap segítségét kell igénybe vennünk, hogy elébe menjünk ennek a problémának, amely biztosan megjelenik majd. Minden egyes országban arra szólítom fel önöket, hogy mobilizálódjanak annak érdekében, hogy az átképzések, a szakképesítések validálása, a tapasztalat, a gyakorlati, a munkatapasztalat, illetve a folyamatos tanulás a nők javára tudjon szolgálni. Ez kiigazítaná a jelenlegi igazságtalan helyzetet. Végezetül azt hiszem, hogy van még egy dolog, amit elfelejtettem megemlíteni. Mivel a nők jövedelmei gyengébbek, a bérei gyengébbek, mint a férfiak esetében, illetve bizonytalanabbak a munkakörülményeik, a válság egyfajta csendes forradalomként hatott maguk a nők hagyják ott a munkahelyüket, mert a bérük alacsony, a járulékok magasak, és éppen ezért visszavonulnak a munkaerőpiacról. Mindez a folyamat csendesen történik, és most, hogyha megnézzük az európai szintű statisztikákat, a válság kihatásait a munkára, ez nem olyan nagy különbség a nők és a férfiak között, azért mert a nők visszavonultak a munkaerőpiacról, mert nem is veszik őket figyelembe. Itt nem azt jelenti hogy ez, hogy a munkaerőpiacról vonultak ki végképp, hanem a fizetett munka piacáról, és karitatív jellegű munkákat vállalnak, nem, nem bérezett munkákat, bérezés nélküli munkákat. Tehát itt olyan szakpolitikákra is szükség van, amelyek elősegítik a nők visszatérését a munkaerőpiacra, itt utalnék az Európai Szociális Alapra, mely ezt ösztönzi, de ne felejtsük el, hogy az Európai Szociális Alap célja a nők átképzése is, akik már foglalkoztatottak. Tehát itt nem arról van szó, hogy 2014-től már csak azokat finanszírozzuk, akik a munkaerőpiacon kívül vannak, nem azokat is, akik azon belül vannak, hogy az átképzésben részt vehessenek, és ők is ö, élvezhetik az Európai Szociális Alap előnyeit. Én az Európai Parlamentben ennek az alapnak állandó jelentéstevője vagyok, ezért beszélek erről ennyit. Ez egy rendkívüli ösztönző, hogy segítsen önöknek, nekünk az Európai Unióban, hogy létrehozzuk a nők férfiak közötti esélyegyenlőséget. Nem szeretnék visszaélni helyzetemmel itt, elnök úr, visszadom tehát a szót, de láthatja, hogy igen sok küzdelmet kell még együtt lefolytatnunk valamennyi ö, politikai opció igénybevételével. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm az előadónak ezt a kiváló összefoglalást. Nagyon sok mindent mondhatnánk, és el is mondtunk, és minél többet hallunk erről a témáról, annál aggasztóbbnak látszik a helyzet. Hogy az, a nők szakmai tapasztalatának ennyire nincsen súlya, ez batrányos és hogy 2013-ban a nőket még mindig gyerekszülő és nevelőgépként tekinti a társadalom. Tudtam, a két ember kell a gyerekcsináláshoz, és egyforma felelősséget kéne, hogy vállaljanak a gyerekért. És hogy ennyire különböző legyen a nők és férfiak felfogása arról, hogy mennyire fontos számukra a gyerek, ez megdöbbent. 12.30-kor le kell zárnunk az ülést, elnézést. Úgyhogy csak egy nagyon rövid lezáró vitára kerítünk sort. Gurmai asszonynak fogok szót adni, aki ennek a saját kezdeményezési jelentésnek az árnyék előadója. Gurmai asszony egyébként az Európai Parlament képviselője. Azoknak mondom, akik nem idevalósiak. Köszönöm, elnök úr. Elizabeth megmutatta, hogy itt nagy baj van. Ez persze nőket és férfiakat is érint, mind a kettő nem viselkedését a válság kapcsán. Meg engedjék meg, hogy most magyarul beszéljek, mert magyar újságírók is jelen vannak, és magyar tolmácsok is. Elizabeth bebizonyította ezzel a jelentéssel, hogy képes volt ezt az ügyet eh, pártok fölötti eh, ügyé eh, tenni. Minden egyes politikai csoportot bevont, hogy valóban széleskörű egyetértés születhessen. Hiszem, hogy ez az ügy politikai érdekek felett áll, és remélem, hogy ez vissza is fog tükröződni a keddi Strasburgi szavazáson. Szeretném megköszönni Andor László biztosnak világos üzenetét, aki szívén viseli a nők jogainak ügyét. Úgy gondolom, hogy nagyon pontosan elmondta, hogy mire lesz szükség a következő időben, és csöndesen megjegyzem, hogy Vivian Redding biztos asszony nincs itt, nem tudott itt lenni, nem tudott időt szakítani erre. Úgy gondolom, hogy egy világos üzenetet szeretnénk küldeni neki, hogy neki nőnapon itt lett volna a helye. Hadd vázoljam föl, hogy mennyire fontos ez a kérdés, amit ma megvitattunk. A válság nőkre mért kíméletlen hatását súlyosbították a megszorító intézkedések, ezzel továbbra is rontva a társadalmunkban, a társadalmunkban amúgy is mélyen gyökerező nemek közötti egyenlőtlenségeket. Ráadásul a nőket duplán érintette a mostani gazdasági, társadalmi, pénzügyi, sőt tovább megyek, morális válság. Hatással volt ránk közvetlenül munkanélküliség, bércsökkentések, valamint közvetetten a közszolgáltatásokat és a jóléti rendszereket érintő jelentős csökkenéseken keresztül, erre Andor biztos úr utalt is. Ráadásul a válság a nemek kérdését a prioritási lista aljára száműzte, nemzeti és európai szinten is, holott a közvetett hatások miatt ezzel sokkal kiemeltebben kellene foglalkoznunk, mint valaha, vagyis sokkal több esélyegyenlőségre lenne szükség most a válságban. A nem törődömség oka még tovább fokozta az egyenlőtlenségeket, amelyekkel a mai nőknek szembe kell nézniük. Ami még ennél is rosszabb, hogy a válságot használják kifogásként arra, hogy ezt az enyhíteni próbáló programokból, szervezetektől, egyesületektől forrásokat vonnak meg, ezért is volt fontos a biztos üzenete, hogy megpróbálnak erre odafigyelni. A női foglalkoztatási mutatók mellett a legfontosabb az, hogy kezeljük a csendes válságot, Elizabeth erről beszélt. A válság hatása és a megszorítások a legsebezhetőbb csoportokon csapódnak le a leglátványosabban, akik nem mások, mint azok a nők, akik alacsony keresetűek, erről is beszéltünk, bizonytalan munkaviszonyjal rendelkeznek, vagyis az egyedülálló anyák, idősek, alacsony nyugdíjjal. Ezek miatt fontos ennek a mai napnak az üzenete, több szempontból is, kritikus jelleggel. Azonnali cselekvésekkel kell kezelnünk a válság hatásait, de nem csak a tagországokon belül. A nemek kérdésének sokkal nagyobb integrációjára van szükség az európai jogalkotásban, valamint kötelező intézkedések bevezetésére, hogy a tagállamokban is tükröződjön, tükröződjön a nemek közötti egyenlőséget, alapvető értéként kezeljük mi az Unióban. Ezért is fontos az üzenet az itt lévő nemzeti parlamenti képviselők számára, hogy vigyék ezt az üzenetet haza. Mindenek felett az Európai Uniónak és legfőképp a bizottságnak határozott politikai iránymutatást kell adni arról, hogy a nemek közti egyenlőség prioritás. Azt kell mondjam, hogy sajnálatos módon nem feltétlenül ezt tapasztaljuk. Ezért át kell gondolnunk, hogyan lehetne nagyobb jelentőséget adni az ügynek uniós szinten. Ehhez sokkal erőteljesebben felül, felülvizsgálatra van szükség a már létező, nemekkel kapcsolatos Európai Uniós törvényhozás tekintetében. Hadd mondjak egy példát. Én vagyok az árukhoz és szolgáltatásokhoz való egyel, egyenlő hozzáférésről szóló jelentés, jelentéstevő ez a 2004 per 113-as irányelv, ennek átültetéséért és végrehajtásáért felelek. Ebben az esetben minden más irányelvnél némely tagállam jogharmonizációja hagy némi kívánnivalót maga után. Mivel hiány vagyunk a legújabb adatoknak és tanulmányoknak, időközben a válság megnehezítette a helyzetet. Ugyanaz, ugyanaz elmondható a bérólóról szóló irányelvben. Elizabeth nagyon pontosan elmondta, 16,2% ez a béróló. Ez azt jelenti, hogy 59 napot dolgoznak a nők ingyen, vagyis hat napot, öt nap helyett. Tehát erre is figyelnünk kell. Világos szankciókra van szükség a tagállamok számára, máskülönben csak üres jogalkotási szövegekkel rendelkezünk. Hiszek abban, hogy az európai állampolgároknak tájékozottabbaknak kellene lennie a jogaikról. Zárásképpen, drága elnök úr, sokkal erőteljesebben kellene jelen lenni a nemi alapú megközelítésnek minden politikában, különösen a gazdaságban, a szociálpolitikában, valamint azon intézkedések esetében, amelynek célja, hogy valóban kilábaljunk a válságból. Mi ezt már elkezdtük itt a parlamentben Gustafsson elnök úr vezetésével, a kezdetektől fogva komolyan vesszük ezt, és igen, ha kell, a tanácssal is szembeszállunk. Ugyancsak sokkal fontosabb és részletesebb adatokra is szükségünk van a válság nőkre gyakorolt hatásáról, ami valóban hozzásegíthetne minket ahhoz, hogy helyesebben tudjuk megállapítani a károk mértékét, így valóban megcélozhassuk a legégetőbb kérdéseket. Ez ugyancsak lehetővé tenni számunkra, hogy jobb rálátásunk legyen a tagállamok közötti egyenlőtlenségekre. Csak ezekkel az elemekkel leszünk képesek megalkotni egy részletes és hatékony stratégiát. Az állampolgárok, különösen a női állampolgárok ránk várnak, úgyhogy foglalkoznunk kell az ügyjel. Nem hagyhatjuk cserben őket. Köszönöm szépen, elnök urat, türelmét! Thank you, Mr. Gourmay. Uh, and we are... Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Kezdünk kifutni az időből. Folytatjuk a munkán. Kasszaka asszony a következő hozzászóló Lettországból. Kérem, hogy röviden szóljon hozzá. Igen, köszönöm szépen, hogy szót kaphattam, és köszönöm szépen a szekció is ezt a vitát. Lettország 2008-ban egy válságot élt meg, négy évbe telt ez a válság, fiskális politikai jogszabályokkal léptünk ezen túl, kiléptünk a válságból, és most már a monetárius, monetáris kritériumoknak is megfelelünk, hogy csatlakozzunk az eurózónához. Ez akár egy jó jel is lehet, hogyha a szigorú fiskális politikát folytat egy ország, akkor kiléphet a válságból. De ennek van egy hátulütője is. A szegények 35%-a országban gyerekek, és most már olyan politikákat dolgozunk ki, amelyek a gyerekeket érintik. Foglalkoznunk kell az olyan nőket érintő kérdésekkel, mint a családomról erőszak, az emberkereskedelem, a kényszerített házasságok, az úgynevezett gyors hitelek, a bankon kívüli hitelek, és ezek ugyanis csődbe juthatják a családokat. Tehát a válság megélése fiatal demokráciaként, ez azt jelenti, hogy láttuk azt a tendenciát, hogy nagyon sok nemzetközi alap visszavonta a támogatást a kelet-európai NGO-któl, pedig eh, mi politikusok üdvözöljük az NGO-k hozzáállását a eh, döntéshozatal szempontjából is, főként a nőjogok eh, területén, vagy a reproduktív jogok tekintetében. Nagyon sok nemzeti civil szervezet csődbe ment, Ezért szeretném felvetni ezt a pontot az Európai Bizottság számára, hogy hogyan lehetne segíteni azon országoknak, ahol a civil szervezeteken keresztül erősödik a demokráciát, mert a rabszolgatói jogok közös értelmezése, amely szociálisan elfogadott volt, tehát most már megkérdejelezik támogatott NGO-k, és mi ezt nemzetközi szinten is látjuk, főként a reproduktív jogok kapcsán. Tehát kérem, vegyék figyelembe, hogy ez a válság egyik vonzata is lehet, tehát az, hogy a civil szervezetek gyengülnek. Lettország sokat tett azért, hogy jobb politikák jöjjenek létre a jólét szempontjából. Megpróbáljuk a, a legjobb gyakorlatokon keresztül szembenézni ezekkel a kérésekkel, és örülök annak, hogy Lettország már 8 éve tagja az Európai Uniónak, de még mindig sok mindent kell tenni Lettországban, illetve az Európai Unióban is. To MEP Gau Peles, uh, eh, please make it Most pedig eh, Gál Perc asszony következik. Engedjék meg, hogy magyarul beszéljek. Nem ígérem, hogy eh, be fogom hozni mindenkinek az idejét, és nagyon rövid leszek, de lényegre törő szeretnék lenni először is nem a nőjogok bizottságának a tagja vagyok hanem az econ szakbizottságnak e, éppen ezért gazdasági aspektusból fogom megközelteni ezt a kérdést. E, egyetértek és nagyon köszönöm a jelentéstevőnek ezt a nagyszerű munkát és ezt az új megközeltést amivel élt a jelentéssel kapcsolatosan. E, örülök hogy előjött az hogy a válságnak a nők közvetlenül és közvetetten is részesei éppen ezért a kezelésnek is ehhez kell alkalmazkodni. egyrészt a kezelés nem csak az európai uniós megközeltéstől függ hanem az egyes nemzetállamok kormányainak az intézkedéseitől ez pedig azt jelenti hogy mennyire fontos a kormányoknak hogy a, nőknek a, nőket érintő kérdéseket a családokat érintő kérdéseket ebben a megszortó politikában is az államadósság csökkentő politika mellett is középpontba helyezzék. örülök annak hogy a magyar kormány ebbe élen jár és vannak eredményeink az idő rövidsége miatt és háznagyasszony már emltette nem fogom újra elmondani viszont ki szeretném emelni hogy két olyan kezdeményezésem volt eddig amiben nem voltam túlságosan sikeres ezért is örülök a konferenciának két rásbeli választ igénylő kérdést tettem fel pontosan a nők és a férfiak jogaival kapcsolatosan. az első kérdésem a biztostásokhoz kapcsolódott és a bizottságtól sajnálom hogy nincsenek itt általános semmitmondó választ kaptam erre a kérdésre de nem adtam fel elnök úr és egy újabb kérdést intéztem januárban. ez a kérdés pontosan ahhoz kapcsolódott hogy a strukturális alapok és a horizont two thousand and twenty programot hogyan tudjuk összeilleszteni jobban annak érdekében hogy a női vállalkozások lehetőséget kapjanak. erre még várom a, a válaszomat. most viszont egy újabb kezdeményezéssel élnék eh, kapcsolódva ahhoz amit a eh, jelentéstevő is elmondott hogy milyen eh, szakadék van bérszakadék a férfiak és nők között és ez az életpályával hogyan nő. bár a lisszaboni szerződés one hundred and fifty seven es cikke következetesen kimondja azt hogy nem lehet különbség és ehhez intézkedéseket kell tenni ezt mégsem teszik meg a tagállamok és az európai unió pedig nem kséri figyelemmel kellőképpen a szakpolitikai intézkedéseket ezért hétfőn egy rásbeli választ igénylő kérdés mellett szeretnék egy eh, written declaration t megfogalmazni ebben a témában amiben szeretném kérni a képviselő hölgyeknek és az uraknak is a támogató segtségét hogy egyfajta felülkényszertéssel tudjuk követni ezeket a szakpolitikai intézkedéseket. még egyszer gratulálok képviselő asszonynak köszönöm hogy itt lehetek és további jó munkát kvánok minden képviselőtársamnak otthon a parlamentben és a szakpolitikai munkában is és szeretném hogyha kézzelfogható eredménye is lehetne ennek a mai konferenciának. köszönöm elnök úr! And now the interpreters will, will, will leave. Hamarosan el kell mennie a tolmácsoknak, és nem lesz tolmácsolás. Két hozzászólunk van még. Majetti úr, a bizottság részéről kíván szólni? <laughs> That might have been a rhetoric question for me. Lehet, hogy ez fajta költői kérdés volt a részéről, de hát sajnálom. Ebben az esetben megadom a szót önnek. Presidente, quiero felicitarle por este... Köszönöm, elnök úr, csak egy percben Szeretnék köszönetet mondani ezért a fontos vitáért a nőkkel kapcsolatban a gazdasági válság idején. Csak két szempontot szeretnék felvetni. Sertjé asszony foglalkozott ezekkel a súlyos kérdésekkel, ez a fontos vita a gazdasági válsággal kapcsolatosan. Egy olyan vita, amely itt a parlamentben már lezajlott nagy egyetértésre talált, itt a különböző frakciók, különböző országok képviselői részéről. A gazdasági válságból való kiláblás női szemszögből szintén lényeges itt is egyetértés uralkodik a politikai frakciók között. Ez nagyon fontos, de egy másik fontos elemet szeretnék ezekhez hozzáfűzni. Nagyon sok mindenről szó esett ma délelőtt, a bérszakadékról, a bizonytalan munkakörülményekről a nők esetében, a maszkilista, patriarkális jellegű feltételekről, amikor egy nő munkára jelentkezik, ugye az Euróbarométer felmérésre utalok. A harmadik kritérium itt a külső megjelenés volt, vagy az a hajlandóság, hogy a normál munkaidőn kívül is dolgozzanak. Ugyanezek nem érvényesek a férfiak felvételénél. Mindezek fényében egy kérdést szeretnék feltenni. Hosszú évek óta dolgozik az Európai Parlament, hosszú évek óta próbálja a nők helyzetét javítani, hosszú évek óta foglalkozunk az esélyegyenlőséggel, a nemek közötti egyenlőséggel. És még ma is itt most arról beszélünk, hogy a gazdasági válság a nők foglalkoztatására erősebben hat ki, és itt ez azzal járhat, hogy több ezer vagy akár több millió nő elveszíti jogait. Nos, Sarti azt mondja, a kérdésem a következő, fontos az Európai Parlament vezető szerepe, és az Európa Európa tanács közgyűlésének szerepe is, annak érdekében, hogy konkrét intézkedéseket fogadatosítsanak, annak érdekében, hogy a verseny ne öltse a női arculatot. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr, ezeket a beszámolókat. Nagyon gyors leszek, és megpróbálom összefoglalni mindazt, ami itt elhangzott. Az első dolog, hogy válaszolja a kért kérdésre, amelyeket az Econ, kollég, Econ beli kollégánk vetett fel. Nagyon fontos, hogy a gazdasági szakbizottság szemszögéből is vizsgáljuk a nőjogi szakbizottság munkáját. Természetesen fejleszteni kell a vállalkozói szellemet a nők körében. És igen, az Európai Szociális Alap egyik egyike az ösztönzőknek, bizonyosan a legfontosabb ösztönző, amelyet használni lehet annak érdekében, hogy a nők profitálhassanak a kiegészítő képzésekből, amely lehetővé teszi sikerességüket mert még most el kell mondani, hogy fejleszteni kell a nők vállalkozói szellemét, de hogyha úgy hagyjuk őket, hogy nem segítjük őket kísérő intézkedésekkel, illetve hálózattal, amely lehet vegyes női férfi hálózat, de mindenképpen szükség van kísérő intézkedésekre, hiszen nem lehet őket kiküldeni a tűzvonalba, anélkül, hogy segítséget ne nyújtanánk sikerességükhöz. Ez az első dolog. És aztán itt van az Európa 2020-as politika, és ott nagyon fontos ez a vállalkozási szellem, illetve ennek fejlesztése. A második pontot illetően teljes mértékben igaza van, amikor kiemeli, hogy a Lisszaboni szerződés 157-es cikke szellemében a bérszakadék ellen fel kell lépni. De nagyon jól tudja, hogy nagyon sok dolog szerepel a tagállami törvényekben és a női férfi egyenlőségről, amit aztán nem tartanak tiszteletben. Hát ez a legrosszabb, mert itt vannak a parlamenti kollégáink, akik azt mondják, hogy ezt be kell illeszteni a törvénybe, de itt mi most azt akarjuk, hogy ami a törvényekben szerepel, azt alkalmazzák is. És egy utolsó dolog, hogy a tolmácsokat fel tudjuk szabadítani, tisztelt elnök úr. Utaltak arra, hogy a nők helyzetének erősödés a társadalomban egyáltalán nem lineáris jellegű. Én a női mozgalmakkal foglalkozó történész vagyok, és itt nagyon sokféle példa van erre. Próbálják elképzelni, hogy valami stabil és végleges dolgot hozunk létre. A háborúk olyan pillanatok lehetnek, amikor vagy előrelépünk, vagy visszalépés következik be. A válság az bizonyosan a nők helyzetének romlását hozta magával, éppen ezért az európai szakpolitikáknak az kell, hogy legyen a célja, hogy a tagállamokat ösztönözzék, alkalmazzák erősen az erre irányuló szakpolitikákat, ugyanakkor Európát mobilizálni kell, hogy gazdasági stabilizátori tény, szerepet töltsön be. Köszönöm, köszönöm szépen minden mai vendégnek és hozzászólónknak, akik eh, hozzászóltak ehhez a vitához. Szerintem mindenki kitűnő kérdéseket tett fel. Ez jó jel, hogy kifutottunk az időből nem szerettem, nem, nem akartam megszakítani a felszólalókat, de hát néha muszáj volt. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, köszönöm szépen a titkárság munkáját, mindenkinek a munkáját, aki lehetővé tette ezt a konferenciát. Szerintem kitűnő vitát folytattunk, nagyon gazdag, informatív vita volt ez, és a szakbizottság továbbra is folytatja a munkáját annak érdekében, hogy továbbra is az Európai Unió politikájának középpontjában marad a nemek közötti esély.